Kedves kollégák, 10 perc elmúlt 9 óra, úgyhogy kezdjük az ülés, ülést. A 11-es napi rendi pont következik, eszmecsere. Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztossal. Nyilván önök is emlékeznek rá, hogy a múlt hétvégén, mivel nem volt elég időnk, abban állapodtunk meg, hogy akik már a hozzászólók listáján vannak, de nem tudtak hozzászólni, ők kezdik a mai kérdéskört. Mr. Matula, Mr. Vaughan, Scotta, Mr. Simon and Mr. Obermeyer, who didn't, those of you who want to... Ők voltak azok a kollégák, akik a hozzászólók listáján voltak, ők kezdik. Széber úr, itt van. Széber úr, igen, akkor ön hozzászólhat. Kérem a lehető legrövidebben szóljanak hozzá. És a biztos úr, megegyezett abban, hogy nem tart bevezető előadást, megfosztottuk ettől a jogától, de ő is egyetértett ebben. Széber úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy betartja az ígéreteket. Három kérdésem lenne biztoshoz. Először is mi a helyzet a mainstreaminggel? A regionális politika az egyik legnagyobb kiadási sor a költségvetésben. Hogyan lehet ezt itt megvalósítani? Az energiahatékonysági projekteket jobban finanszírozni, vagy a klímaváltozási projekteknek előnyt biztosítani? Mi lesz a helyzet a víz fenntarthatóságával a regionális projektek fejlesztésében? tegnap el, elutasítottuk azt az ülést, amely a GDP-n kívül egyéb tényezőket is tartalmazott volna a növekedés mérésére, mert ezt túl homályosnak tartottuk, de ön milyen mérő számokat tudna elfogadni az ilyen projektek támogatásának megítélésében. Tegnap pedig rosszpák jelentésről rosszpák úr volt itt Ausztriában, önt ön is ismeri ő azt mondta, hogy a komplikált projekteket mindig osztrák szinten bonyolítják le, mert hogyha túl bonyolult projektekre kérnek pályázati támogatást, akkor egyszerűbb határon belül maradni, az európai támogatás túl összetett. Köszönöm szépen, Matula úr nincs itt, Térkan sincs itt, Scotta úr sincs itt, Simon úr sincs itt, Obermeyer úr, akkor most folytatjuk. Most a koordinátorok következnek, és aztán következnek a többi, következik a többi hozzászóló. Azokkal, ke, azokkal kezdtem, akik a listán voltak, de nem tudtak hozzászólni az előző ülésen. Tessék. van, asszony. Ja, vielen Dank, Frau Ford. Guten Morgen. Köszönöm szépen a szót. Jó reggelt, Hán biztos úr. Egyetlen egy kérdésem lenne a kondicionalitás elvével kapcsolatban. Ezért is jelentkeztem a múltkor. A teljesítőképességet a kondicionalitás feltételének ösztönzésével szeretné elősegíteni. Ez alapvetően jó dolog, de ezzel három kérdés függ össze lehetséges-e, hogy itt, itt van fajta értelmezési kérdésről van szó. A kondicionalitásra és az ösztönzésre az a véleményem, hogy akkor kaphatunk több pénzt, hogyha előre meghatározott célokat túl teljesítjük. Ez az én szememben azonban azzal a veszéllyel jár, hogy a támogatások fogadói azok gyakorlatilag tudatosan alacsonyan megfogalmazott tényezőkkel dolgoznak, és így próbálják elérni, hogy utólag túlteljesítsenek, több pénzt kapjanak. Tehát ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig fölmerült bennem, hogy a teljesítéshez kötött tartalékokat adott esetben előre vissza kellene tartani, és nem tudom, nem lehetne itt használni a fennmaradó strukturális alapban lévő eszközöket. Köszönöm szépen a válaszát előre is. Biztos úr, meghallgatjuk az összes maradék kérdést, és aztán utána meg, illetve erre várjuk a választ, és utána jön a többi kérdés. Nos, Széber úr! Ami a tagállamokkal való tárgyalásokat, egyeztetéseket és az emögött húzódó szándékot illeti, ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy tartalmi megfontolásokból indulunk ki. A regionális politika terén az egyéb ágazatok, politikai részterületek szolgálatait is meghívtuk, task force-okat, munkacsoportokat hoztunk létre energiával, a klímaváltozással és egyéb tematikus szolgálatokkal. A tagállamokkal folytatott tárgyalásokat előkészítjük. A szándék a következő. 2012-től informális tárgyalásokat akarunk kezdeni, és aztán 2013-tól pedig formális egyeztetéseket. A célunk az az, hogy minden tagállammal minél hamarabb egyeztessünk a beruházási és partnerségi szerződésekről, és ezeket zárjuk is le. Kérdés, hogy az egyes régiókban és az egyes tagállamokban mennyiben függenek ezek a tárgyalások az alkotmányos kerettől, melyek itt a célkitűzések az egyes tagállamokban. A célkitűzések az EU 2020-as stratégiához kell, hogy igazodjanak, és az ebben megnevezett prioritásokhoz. Mi meg vagyunk arról győződve, hogy a versenyképes régióknak csak kevés prioritást kell adni, annak érdekében, hogy a, az eszközök felhasználása koncentrált legyen. Emellett persze a tagállamok javaslatokat tehetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen prioritásokat kövessünk. Ennek a lényege ennek a, mot, ennek a mottoja az az, hogy inkább nagy támogatással kevés projektet, mint kis, sok projektet kis támogatással. Lássunk el, a hatékonyságot eh, erősíteni kell, és eh, emiatt eh, követjük ezt az elvet, hogy nem csepegtetjük a támogatást. az is sikeres úton lépünk tovább, a tagállamokkal és a régiókkal együtt azon prioritásokon belül, amelyeket ők választottak meg, realisztikus és ambiciózus célokat határozunk meg, amelyek eh, számszerűsíthetők és mérhetők, amelyeket mérni is fogunk. És amelyekben eh, egyértelműen látjuk, és meg tudunk egyezni abban, hogy ezek a számok hogyan jöttek létre. Ami az outcome indikátorokat illeti, Fabrizio Paca vezetésével, az ő nevét ugye sokan ismerik, egy munkacsoportot hoztunk létre, amely már számos javaslatot kidolgozott az eredményindikátorokkal kapcsolatban a különböző területekre. Azzal a célral, hogy a tagállamokkal folytatott egyes egység, megbeszélésekre az értékeléshez világos alapjaink legyenek. Egyértelmű, világos, számszerűsíthető tényezők alapján értékeljük az eredményeket. Ezekben a kérdésekben felmerül a klímaváltozás energiahatékonysági kérdése. Azt is el kell itt mondanom, hogy a különböző politikai területek a szakbizottság, az Európai Bizottságban azt szeretnék, hogyha ez kötelező lenne. Felmerült már az egyszerűsítés kérdése, én inkább fordítva fogalmaznék, nem szabad túl bonyolítani a rendszert, megterhelni a rendszert. De hogyha vannak olyan projektek, témák, amelyek összefüggenek az energiahatékonysággal, akkor ezeket a felmerül a kérdés, hogy ezeket a projekteket vajon energiahatékonyan valósítják-e meg, remélem, és abból indulunk ki, hogy sikerülni fog ezeket a világos megegyezéseket a tagállamokkal, a régiókkal, az, és azokkal az eredményekkel, amelyeket szeretnénk elérni. Nos, ezeket sikerül majd így lezárni, és a e, hatóságoknak, amelyek elbírálják ezeket a projekteket, ezeknek is ezeket a világos tényezőket közvetítjük. Meg kell vizsgálni tehát, hogy a projekt megfelel a e, feltételeknek, vagy nem, ha igen, akkor jóvá kell hagyni. Ettől azt várjuk, hogy javul a minőség és javul a hatékonyság. A osztrák kollégánk megjegyzésével kapcsolatban annyit mondanék, hogy mindenkit arra kérek, nem csak magunkat, hanem a tagállamokat és a régiókat is, ők is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a bürokrácia csökkenjen. Egyre inkább látom azt, hogy itt közösen, illetve önök, az Európai Parlament, ahogy ez korábban is történt, a jogszabályokat módosítják azzal a céllal, hogy egyszerűsítsék ezeket, és aztán látom, hogy a tagállamokban nem hajtják ezeket végre, mert az ottani nemzeti törvényhozás ezt nem teszi lehetővé, nem engedi meg. Ez fontos kérdés lesz és ez felmerült a második kérdésben is, a tagállamokkal való egyeztetése a kondicionalitás szempontjából. Én itt a sikertényezőből indulnék ki, és hát a kondicionalitás megvetette a lábát, mint fogalom, azzal kapcsolatban, hogy bizonyos egyességekre kell jutni, egyezményeket kell kötni bizonyos határidőn belül ahhoz, hogy a támogatás nyújtása lehetőség, nyújtására lehetőség legyen. Önök is tudják, a tagállamokból ismerik ezt a helyzetet, hogy a végrehajtás, a projektek végrehajtása esetében vannak késlekedések, különböző okai vannak ennek a tagállamokat, a szakértőket, munkatársakat arra kértem, hogy ezeket sorolják fel. Számos terület érintett ebben közlekedés, infrastruktúra, egyebek. A legtöbb esetben pénzügyi okai vannak a késlekedésnek. De nem mindig. El, előfordul az is, hogy az európai jogszabályokat nem igazán tudják átültetni a nemzeti jogba. tapasztalatlanság miatt, a kapacitás hiány miatt, a az ismeretek hiánya miatt, a több éven át húzódó projektek megvalósítása terén szerzett ismeretek hiánya miatt. A kondicionalitás itt egyes régiókra vonatkozik, ezt nem lehet egy oldalúan elhatározni, hanem a tagállamokkal egyeztetve, régiókkal egyeztetve kell megállapítani azt, hogy milyen feltételek kell, hogy érvényesüljenek ahhoz, hogy a késlekedéseket megszüntessük. Vannak olyan tagállamok, ahol még például nincsen telekönyvi eh, rendszer, nem igazán eh, tudják ellenőrizni, hogy ki föltulajdonos, ki nem. Hát el tudják képzelni, hogy micsoda késlekedéshez vezet ez az infrastruktúra projektekben. Úgyhogy eh, itt nem arról van szó, hogy a jobbak vagy a rosszabbak büntetéséről, dicséretéről beszélnénk, hanem a késlekedések megszüntetéséről. Aztán emellett ön említette a teljesítményorientált bónuszrendszert, a Performance Reserve rendszert, tehát a teljesítménytől függő tartalék szétosztást. Ez egy olyan dolog, ami amiatt nehézkes, mert csak a projektek vége fele lehet tudni, hogy mennyi pénz maradt, mennyi áll a rendelkezésre. Azon is gondoltuk, azon gondolkodtunk, hogy egy bizonyos százalékot, két százalékot mondjuk ezekből a pénzekből azoknak a régióknak osztunk szét, amelyek túlteljesítették a vállalásokat, és ezzel ösztönözzük őket, hogy ezt a jó teljesítményt folytassák. Köszönöm szépen, Van Nisztelrooy úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egész röviden csak szólnék hozzá. Az első kérdéskörhöz kapcsolódóan, ami ugye a karácsony szünet előtt indult el. Néhány kérdést kaptam, amit itt a politikai frakciónk a munkánkban fontosnak tart, nem csak ebben a bizottságban, hanem adott esetben más bizottságban is amelyek valamilyen formában érintettek. Az első kérdés a következő lenne. Egyértelművé tudná tenni a különböző rendeletek, rendelkezéseknek a számát, amelyek a 2020-as EU stratégiára és a kohéziós politikára vonatkoznak. Aztán mi van még benne itt a tervezésben? Mire kell még számítanunk? Második kérdés. A legutóbbi alkalommal azt mondta, hogy a decentralizált megvalósít prioritás hogy is fogalmazzak, a, a tervezésünknek a következő időszakra vonatkozó decentralizált megvalósítása, ez nagyon jó lenne. És jó lenne, hogyha egyfajta ilyen teritoriális megegyezést kötnénk, legalábbis bizonyos tagállamokban, és így elérhető lenne, hogy olyan olyan mértékű, volumenű megállapodások születnének, amelyek jók von den Brand úr talán ezzel kapcsolatban már javaslatokkal élt. Az utolsó kérdésem pedig, van-e valamilyen elképzelése az Európa 2020-as stratégiáról és arról, hogy a nemzeti reform tervek, illetve az egyes kormányok hogyan vonhatóak be ebbe a munkába. Folyamatosan negatív visszajelzéseket kapok, ugye mindenki azt mondja, hogy csináljátok, csináljátok. Gyakorlatilag itt a Lisszaboni stratégiának az egyik legnegatívabb eh, eredményét megismételjük. Nincsenek elképzelések, koncepciók, csak a szokásos tömeg. Tehát ezzel kapcsolatban tudná esetleg valami biztatót mondani? Má, február másodikán egy újabb állásfoglalást fogadunk itt el az Európa 2050 stratégia előrelépéseiről, és ez további információkra lenne szükségünk. Ja, eigentlich hängen alle Fragen. Nos, valamennyi kérdés összefügg itt egymással. Különböző rendeleteket tervezzünk, de azt szeretnénk, hogy lenne egy általános szabályozás, amely a elképzelésünk szerint a lehetőleg tovább menően szabályozná a különböző területeket, és lefedni ezeket, és csak azok a területek, amelyek túlságosan, specifikusan az egyik vagy másik alaphoz kapcsolódnak, azok rendelkeznének aztán tovább menő specifikus szabályozással. Tehát azt gondolom, hogy itt a négyes számban fogunk tudni megállapodni. Aztán azt is tervezzük, vagy legalábbis vitatárgyát képezi még az a kérdés, amit ön említett, hogy lesz-e a területi kooperációval kapcsolatban valamiféle szabályozás, és, egy, és ennek a témának a láthatósága ezáltal erősödik-e. Ez azonban nem függ közvetlenül össze az előző kérdéssel, de hát az idő sürget minket abban, hogy az egtc nek ennek a rendeletnek a, a revíziát végrehajtsuk, és augusztus 1-ig jelentést tegyünk erről. Abból indulok, hogy ezzel kapcsolatban vannak már javaslatok a meglévő rendelet módosítására, továbbfejlesztésére, és lesznek továbbiak is. Tehát legfeljebb hat rendeletben gondolkodunk. Vannak önök, akik azt mondják, én nem tartozom ezek közé, hogy az EDF-et és a kohéziós alapot adott esetben egy tető alá lehetne hozni, de hát erről talán még beszélnünk kellene. Ez talán tovább tudná csökkenteni a rendeletek számát. Nos, ami a dolog láthatóságát illeti, kell egy egy, egy átfogó rendelet, ami sok mindent leegyszerűsít, sok mindent lefed, és aztán a három különböző alap számára, ott, ahol az a sajátosságok miatt szükséges, ott lesznek további külön szabályok. Luc van den Brandéval a, bizot, a régiók bizottságának korábbi elnökével beszéltem, és arra kértem őt, hogy legyen a tanácsadóm ebben a feladatban, hiszen a régiók bizottságában is intenzíven foglalkozott a multi-level governance kérdésével. Tehát jó lenne, hogyha tanácsokat adna ebbe a témában, és meglátnánk, hogy ezeket az elemeket hogyan lehetne ebbe az átfogó szabályozásba beépíteni. Dolgozunk a javaslatokon, amik erre vonatkoznak, de csak egy deklaratórikus része lesz ez a rendeleteknek, és lesz egy olyan szabályozás, amelynek alapvetően kötelező jellege lesz, és ott kell majd biztosítani a láthatóságot. Ez talán hozzájárul ahhoz, hogy a régiók, de adott esetben a helyi önkormányzatok is, és a civil társadalom képviselői is részt tudnak venni a jövőbeni operatív programokkal kapcsolatos eszmecserében. Mindig azt a kritikát kapom a régióktól, hogy a állami szint nem vonja be őket, a helyi önkormányzatok pedig mindig azt mondják, hogy a régió kihagyják őket az eszmecseréből. Nos, éppen ezért az a kérésem az összes érintethez, hogy vonják be egymást a folyamatba, és ne egyedül próbáljanak előrelépni. Tehát mindenkit be kell vonni. És itt képviselői minőségben is kérem önöket, akik különböző választókörzetekért felelősek, hogy jelezzenek vissza a mi irányunkba. A tárgyalások során a tárgyaló feleinket mindig figyelmeztetjük arra, hogy kívánatosnak tart látjuk, hogy a, az eszmecseréken a helyi képviselők is részt vegyenek, hogy a tulajdonosi szellem az érvényesül megfelelő formában. Eh, eh, eh, betrekking tot de derde vraag. Ez ugyebár azt jelent. Visszatérve a kérdésre, a bizottság mit gondol? Jól mennek a dolgok, jól működnek a helyi és önkormányzati szinten az új kezdeményezések bevezetése után az EU stratégia tükrében vannak-e egyáltalán ötleteik, gondolataik arról, hogy mi is történik majd? Nos, én azt remélem, hogy ez a tárgyalási folyamat oda vezet majd, hogy jobban be tudjuk vonni a helyi és regionális szervezeteket, képviselőket a programok kialakításába. Másodszor pedig szembe kell nézni a valósággal. A különböző tagállamokban különbözőek a, a a hagyományok, különböző helyük van a régióknak, erősségük, szerepük, kompetenciájuk. A regionális képviselőknek egy ország döntéshozási folyamatában különböző szerepük van. Nálunk, a mi országunkban a tartományoknak, a regionális szintnek tehát rendkívül erős szerepük van, de hát ez alkotmányos szintű. De én nem tudom garantálni azt, hogy mindenütt ugyanolyan szinten be lehet vonni a regionális képviselőket. A regionális politika eredeti célja az volt, hogy a különbségeket csökkentsük, és érjük el azt, hogy azok az országok, azok a régiók, amelyek kifejezetten elmaradnak, nos, ezeket próbáljuk meg felzárkóztatni. Meg tudom Annyit tudok ígérni önöknek, hogy a szolgálataink és a kollégáink igyekeznek azt elérni, hogy megtörténik a régiós szint bevonása, de ezt nem tudom garantálni, hogy a tagállamok olyan szinten szívlelik meg a javaslatainkat, mint ahogy ezt mi szeretnénk. De ahol ez lehetséges, és ahol ezt szabályba lehet foglalni, ezt megtesszük. Köszönöm szépen. Konstance Krenc következik. Köszönöm szépen, biztos úr, ön A legutóbbi ülésen a mezőgazdasági miniszter arról beszélt, hogy jobban kell koordinálni a vidékfejlesztést a kohéziós politikával. Úgy fogalmazott, hogy, hogy ezt hogy kettős finanszírozást, finanszírozást kell megvalósítani ebben, a két különböző alapból kell finanszírozni ezeket. Mi nekünk nem ez a szándékunk, a kohéziós eszközöknek a koncentrációja városi területen, illetve más prioritások megfogalmazottak. Mi a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politikával erősebb koordinációt akarunk elérni, azért, hogy mozgásteret teremtsünk. Ön azt mondta, mondta, illetve nem mondta azt, hogy az általános jogszabály szerint a vidékfejlesztésben bármit is koordinálni kellene, vagy a vidékfejlesztéssel. Kérdezem, hogy itt mi a helyzet? Nekünk az a véleményünk, hogy tovább kell lépni a koordináció terén, hogy költségvetési eszközök szabaduljanak fel. Ezt... Jó. Csolos úr legutóbbi nézeteit ebben a témában nem hallottam. De furcsának tartanám, hogyha tényleg ezt mondta volna, mert mi úgy gondoljuk, hogy persze neki lehetnek kezdeményezései, ezt eh, nem vonom meg tőle ezt a lehetőséget, de itt van ez a közös stratégiai keret, és ez a mezőgazdaságot, a halászatot, a strukturális politikát és a szociális alapot eh, vonja magába. Tehát eh, a négy biztos elkötelezte magát emellett, és itt egy közös stratégiai keretet próbálunk létrehozni, és megvizsgálni azt, hogy ezek a különböző formák a megosztott menedzsment keretében a különböző alapok különböző pénzeszközeit hogyan lehet felhasználni, de közben megpróbáljuk elkerülni az átfedéseket. Szeretnék utalni azokra a megbeszélésekre, amelyek a regionális és a mezőgazdasági főigazgatóság között folynak, és itt ugye azt halljuk, hogy a vidékfejlesztési alap és az ERDF között, regionális fejlesztési alap között átfedések vannak, de közben vannak olyan célkitűzések is, amelyekre egyik alap sem vonatkozik. Úgyhogy ugye a jó barátoknak is jó barátság alapja a tiszta elszámolás, úgyhogy ezt az érvet követjük mi is, ezt az elvet követjük mi is. Ezekről a dolgokról mindenképpen beszélni kell, és tisztázni kell, és nem az a célunk, hogy több alapból finanszírozzunk egyetlen projektet, vagy ugyanazt a projektet. El kell mondanom azt is, hogy eddig az egyeztetések a bizottságban ezen irányba folytak, úgyhogy én furcsának tartanám ezeket a megfogalmazásokat, de köszönöm, hogy említette ezt. Vége? Még egy kiegészítő kérdésem lenne, mondja Kenc asszony, a közös stratégiai keret mennyire kötelező érvényű ez az általános rendelettel szemben? mert most lehetne akkor egy még általánosabb rendeletet elfogadni. megpróbáltam mindig a reform folyamat élére állni, de közben azt is szeretném, hogyha egyszer megérkeznénk a célhoz, és persze Rómát sem egyetlen nap alatt építették fel, de hogyha sikerül ezen közös stratégiai kerettel először egyelőre megegyezni alapvetően abban, hogy ki mit csinál, és hogyan osztjuk meg az, a feladatokat, és a végén ez működik is a gyakorlatban és a végrehajtásban, akkor ez már egy nagy és fontos lépés, amely oda vezethet, és amelynek célja, hogy oda vezessen, de ez persze a jövő zenéje, hogy a következő utáni periódusban a szabályozás szintjén is sikerül előrelépni, amennyiben ez működik. Persze látnunk kell azt, hogy a különböző céloknak megfelelően végül nem lehet mindent egy szabályozásba összevonni, még akkor is, hogyha jó okunk lenne ezt kívánni, de nem minden ne valósítható ez meg. Köszönöm szépen. Manner asszony az Alde részéről. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja kiitoksia myös komissaari. Köszönöm szépen elnök asszony. Köszönöm szépen a biztos úrnak is, hogy eljött és találkozik a szakbizottság képviselőivel. Az első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy hogyan is lehet az együttműködési kapacitást fejleszteni. Mi lesz azokkal az alapokkal, amelyeket nem használnak fel? Szét lehet ezeket osztani? Vagy azok kaphatják meg eh, ezeket a pénzösszegeket, akik a legjobban teljesítenek és valósítják meg a 2020-as stratégiát? Milyen indikátorok, mutatókat lehetne ö, elképzelni annak érdekében, hogy működjön ez a stratégia, ami az Interreg programokat illeti. A programozás során voltak problémák, felmerültek problémák. Most meg kellene nézni, hogy milyen megközelítést fogunk a következő programozási periódus során alkalmazni. És az Interregnek specifikus programjai vannak. A harmadik kérdésem pedig a 74. cikkel kapcsolatos. Ugye azt halljuk, hogy a következő programozás során a hegyvidékek, a ö, sziget vidékeket sokkal inkább figyelembe veszik majd a speciális finanszírozás terén. Mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Köszönöm. Ami az első kérdést illeti, mindig az a helyzet, hogy egy bizonyos programozási időszaknak a lezárási időszaka a program tulajdonképpen végét követően néhány évvel kezdődik csak el. A 2000-2006 közötti időszak 2016-ban elindult programok egy jó része csak 2011-ben fejeződik be, tehát abból indulhatunk ki, és ezt mutatja a gyakorlat is, hogy a legtöbb, vagy hát majdnem minden forrást kimerítünk, a pénzt felhasználjuk, a pénzek felhasználásának alakulása már most ezt mutatja. Az aktuális programozási időszakban is ez lesz a helyzet, és a jövőben is ez lesz a helyzet, én ebből indulok ki. Úgyhogy adott esetben bizonyos költségvetési korlátozásokkal is szembe kell majd néznünk. Hogyha aztán lesznek fel nem használt pénzeszközök, akkor sajnos ez csak a végén fog kiderülni, és akkor kerülhet sor egy újra allokálására az eszközöknek. A mutatókon dolgozunk, ahogy említettem, intenzív munka folyik, hogy megfelelő mutatóink legyenek, amelyek aztán nem csak a papíron működnek, hanem tényleg olyan minőségűek, hogy az egyes politikai területeken európai szintű egységes érdemi eredményeket mutassanak az energiahatékonyság és egyéb területen folyó projektek megítélésekor. Az Interreg programokkal kapcsolatban az abból indulok ki, hogy, hogy bizonyos specifikus szabályokra van szükség bizonyos helyeken, az arányosságra figyelni kell az elkövetkezendő hetekben és hónapokban. Itt is még intenzív eszmecsere lesz, tekintettel arra, hogy el kell készítenünk a programnak a tervezetét, ami pedig az utolsó kérdését illeti. Nos, már ma is elmondhatjuk, és a jövőben is lesznek olyan szabályok, amelyek a gyéren lakott területekre vonatkoznak, így például Észak-Skandináviára, joggal utalt arra, hogy a szerződésben erről szó van, a szerződésben garantálva van, a különböző integrált programok megengedik, és 2008-ban, 2009-ben jelentés is született arról, hogy mi a helyzet ezzel a kérdéssel, mi a helyzet a hegyvidékekkel, hegyvidéki régi, régiókkal. Itt a túlnyomó többsége a véleményadóknak azt mondta, hogy speciális pénzügyi allokációra van szükség a régiók esetében, hiszen ezek a régiók nagyobb régiók részei, és itt a régiók autonómiájára van bízva az, a nagyobb régiók autonómiára, hogy hogyan használják föl a pénzeket. Uh, thank you very much. Uh, François Alfonsi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Két kérdésem lenne önhöz. Az egyik a kreatív és kulturális ágazatokkal foglalkozik. Már tegnap a szakbizottságban volt erről szó. Ön hogyan képzeli el a fejlesztés ezen a területen? Aztán a hármas célkitűzéssel kapcsolatosan azt látjuk, hogy egyre több a program, egyre több a makro régió szintű projekt, és ezen a területen valószínűleg fel fog gyorsulni a, a tevékenység. A következő programozási ö, szakaszban ö, mit tervez a bizottság a harmadik célkitűzés finanszírozásának fejlesztése érdekében, és az ilyen típusú politikai prioritásokat hogyan lehet kezelni a jövőben? Äh, Az első kérdéssel kapcsolatban, hogy legyen egy viszont kérdése, mi ez a kulturális ipar? Mit kell ezen, ezen értenünk? Uh, the question was, uh... a, a, tehát a kérdés kulturális ágazat vagy ágazatról. Tehát van egy a Kulturális Bizottságnak van egy saját kezdeményezésű jelentése, erről volt vita tegnap, a kreatív és kulturális ipar ágazatokról. Tehát itt olyan ágazatokról van szó, amelyek jelentős teljesítményt, hozzáadott értéket hoznak, mint például a nemzeti örökséggel kapcsolatos, a filmekkel kapcsolatos lehetőségek a régiók fejlesztéséhez, ezek az ágazatok is hozzájárulnak, és mindeddig a programozásban nem vették be explicit módon az ilyen típusú tevékenységeket a jövőben szándékoznak fejleszteni ezeket a területeket? Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a regionális fejlesztés, valamint a munkahelyek létesítése szempontjából is. Nos igen, mindenképpen bele kellene, és bele is lesz foglalva a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységbe, és ez egy jó példa lenne a klaszterek kialakítására és a régiók kon belüli felosztásra, hiszen végső soron végső soron már bizonyos régiókban fontos szerepet játszanak a különböző fesztiválok, kulturális események. Vannak olyan régiók, akik kifejezetten erre koncentrálnak, vagy például a filmgyártásra összpontosítanak, más országok tehát más országokból hívnak meg adott esetben művészeket, hogy filmeket gyártsanak bizonyos régiókban. Tehát a jövőben ezeket a tevékenységeket mindenképpen támogatni kell. És ami a Smart Specialization-nek a szempontját illeti, hát ebből a szempontból is mindenképpen támogatásra érdemes ez a terület. Még egyszer fontos ugyanakkor elmondani, sőt, inkább máshogy fogalmazok. A teritoriális együttműködés, a harmadik pillér, az nem fog megmaradni, hogyha az én véleményem fontos, akkor azt kell mondjam, hogy realistáknak kell lennünk. 3,5% a jelenlegi részaránya költségvetésen belül, ez valamivel több mint 8 milliárd euró az egész időszakra vetít rá. Most nem tudom megmondani, hogy az Európai Uniónak és a regionális politikának a teljes költségvetése hogy néz ki. Ezzel kapcsolatban nem tudok kijelentéseket tenni, de az én célom az, hogy ezt a részarányt növeljük. Tehát gyakorlatilag a teljes húsos fazékból több jusson ide. A teritoriális együttműködés programjait nem akarjuk finanszírozni, hanem az a fontos, hogy ebben a ezt a pillét arra használjuk, hogy, hogy elindítsuk, útnak indítsuk az ilyen típusú kezdeményezéseket. Ugyanakkor már ma is nagyon sok teritoriális területi együttműködési projekt van, kétoldalúak, például egymás melletti, egymás szomszédai, egymás melletti régiók működnek, működnek együtt, tehát ezért úgy kell eljárnunk, hogy a programozásnál, az egyes régiók programozásában, tervezésében ezt a körülményt már kezdettől fogva figyelembe veszik, és az ő saját operatív programokon belül a költségvetésük egy részét a kooperációra, együttműködésre allokálják, olyan együttműködésekre, amelyek már léteznek, vagy amelyek a közeljövőben indulnak a makroregionális stratégiában is mindig az volt a jelszavunk, hogy nem több pénzt adunk, hanem a meglévő pénzt kell okosabban allokálni, és így kell annak hatékonyságát, a felhasználás hatékonyságát növelni. Minek, miután Európában nagyon sok nagy kooperáció van, ezért a régióknak az operatív tervezésnél ezt az elemet a tevékenységük során megfelelően figyelembe kell venniük, és megfelelő költségvetési allokációt kell folytatniuk. Thank you, dear colleagues. I, I... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kérem, hogy vegyék nagyon komolyan, amit most mondok. Nem mindig kérem, de még 13 eh, képviselő szeretne felszólalni, hogyha mindenki meg akarja hallgatni a biztos úr válaszát, akkor mindenkinek csak egy perce marad, hogy feltegye a kérdésre, a biztos úr kettő percet kap, hogy válaszoljon. Mert különben, ha nem így van, akkor nem, nem tud mindenki felszólalni. Remélem, hogy példaképpen jár el majd. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk. A bizottságon belül, a tanácson belül is jelenleg folyik a vita. Egy új európai csomag készül e, a témánkban. Ugye egy új megközelítést is szeretnénk bevezetni. Új finanszírozási lehetőségekről van szó. Vannak olyanok, akik egy új eszközt, pénzügyi eszközt szeretnének látni az új csomag e, kíséretében vannak olyanok, akik szeretnék a folyamatosságot biztosítani eh, a jelenlegi költségvetés és kohézió terén. Ön mit gondol? Az én országom a foly- folytonosságot szeretné biztosítani. Köszönöm. Karen Kalenberg. Karen Bach képviselő következik. Röviden, az előbb föltett kérdésnek a részleteibe mennék egy kicsit. A kreatív, kulturális ágazatnak mennyiben felelnek meg majd a Duna térségében, és ehhez lesznek -e a strukturális alapból, alapból speciális összegek, támogatások. Herman Winkler következik. Nekem három rövid kérdésem lenne. Az első. Az Európai Bizottság az ötös kohéziós jelentésben két-három prioritásról beszél a fejlettebb tagállamok, illetve régiók szempontjából. Ennek kérdezem, hogy a régióknak milyen lehetőségeik vannak arra, hogy saját prioritásokat határozzanak meg, ezt valóban figyelembe veszik-e. Például figyelembe veszik-e a demográfiai fejlődést, vagy pedig felülről meghatároznak néhány kevés prioritást, és mindenkinek annak kell megfelelni. A második kérdésem inkább kérés a jogi jogbiztonság tekintetében. A jövőben el kell érnünk azt, hogy az egész támogatási időszak során a jogállamiság és a közigazgatási szabályok betartása megtörténjen, például az újra feltöltődő alapok témájában. A mostani támogatási időszakban az eszközök felülvizsgálatában új szabályt hoztak, ez elbizonytalanította az embereket, de ezt a jövőben végig kell gondolni, hogyha ezeket az összegeket fel akarjuk használni. Köszönöm szépen! Szeretnék utalni a külső eh, határok mentén lévő régiókra. Tudjuk, hogy ezek kifejezetten szegények, legalábbis Kelet-Európában. Azt szeretném tudni, hogy eh, van-e valami külön eh, politika kohéziós politikán belül, amely ezekre a régiókra vonatkozik, és milyen modalitásokat, milyen eljárásokat tervez az Európai Bizottság annak érdekében, hogy ezeket a régiókat is támogassa. Várjuk a válaszokat. Biztos úr, ami a lengyel kolléganő kérdését illeti, remélem átadják neki a választ. Igen, gondolkodunk azon, hogyan tudjuk a jövőben a feltételeket teljesíteni, a szükségleteket teljesíteni, főleg az infrastruktúra terén. Igen, Euró projekt kötvények témája merült itt fel, amelyeknek a lényege, hogy a nagy infrastruktúrális projekteket támogassuk. Az én véleményem szerint semmi nem akadályozza meg ezt, hogyha jogilag megfelelően készítik elő. E, ennek erősítő hatása lehet. E, fontos az, hogy gyakran, vagy legalábbis vagy szinte mindig a finanszírozásról van szó, de közben az is lényeges, hogy a projekteket úgy határozzák meg, hogy azok végha, végrehajthatók legyenek. Nem mindig a, a pénz hiányán bukik meg egy projekt, hanem más, akár más tényezőkön is, főleg a közlekedési projektekben van ez így. Egyetértek azzal, hogy a stratégiai projektek nagyon fontosak, a model splitek, a, a, a modalitások közötti átállás, aztán a autópályához vezető utak kiépítése, stb. Ezek a kérdések fontosak, és Szerintem nincsen túl sok értelme csak a TEN tizet támogatni, anélkül, hogy megnéznénk, hogy ez a régióban milyen szerepet játszik, mennyiben integrálódik a régió fejlettségébe. Ez az egész ágazatot, az egész energia ágazatot is illeti, érinti. Itt új kiegészítő finanszírozási modellekre van szükség. Az egyik a másikat nem zárja ki, tulajdonképpen itt egy intelligens összekötetés, összekötésről van szó. A kultúra és a kreatív terület, eh, erről már beszéltem, a Duna stratégiában ezzel kapcsolatban felmerültek bizonyos stratégiák, bizonyos célok, ezekről még beszélnünk kell. Nagyon sok projekt van előkészület, előkészület alatt. Ami a tá- ezeknek a támogathatóságát illeti, ez adott, már csak az intelligens kihasználást kell biztosítani. Ami a következő projektet illeti, ha megnézzük a regionális politikai projekteket és tevékenységeket, akkor látjuk, hogy számos olyan projekt van, amelyet az EU 2020-as stratégiához lehet kapcsolni. Hol lehet ezeket még tovább javítani? A koncentrált eszközfelhasználás terén például éppen annak érdekében, hogy a hatásokat jobban lássuk, másodszor pedig a polgárok számára lássuk azt, hogy itt miről van szó, hogy látható legyen a finanszírozás. Itt dolgozhatnánk az öntöző kanna módszerrel, bár jobb lenne a tűzoltóslag módszerrel dolgozni, mi inkább azt ö, részesítenénk előnyben. Meg kell nézni, hogy mely régióknak milyen igényeik vannak, és ami a minőséget illeti, a projektek megvalósítását illeti, az a helyzet, hogy valóban mérhető 7 év elteltével, hogy mit fektettünk be, és mik az eredmények. Tehát a befektetéseket koncentrálni kell, de a megmaradó pénzeket a régiók más célokra fordíthatják. Az is fontos, hogy milyen projekteket választanak ki a régiók, az újra feltöltődő fondok, font, ö, alapokkal kapcsolatban igaza van, erről nem is kell beszélni. Ez egy olyan terület, amelyen megtanultunk, tanultunk, sokat tanultunk, azt is láttuk, hogy egyesek úgy használták fel a pénzeket, ahogy nem úgy, ahogy mi ezt terveztük, és ezért a támogatási folyamat során kellett végkövetkeztetéseket levonni, és nem pedig megvárni, míg lejár a folyamat. De hát éppen tanulunk a az ECFIN vezetése alatt közös megközelítést alkalmazunk, hiszen ott van a szakmai kompetencia. A megosztott menedzsment igazgatás azt jelenti, hogy lehet választani a pénzeszközök terén, illetve a pályázatok terén, de meg kell állapodni abban, hogy melyek a, azok a feltételek, melyek azok a tényezők, amelyeket alkalmazunk, hogy közös európai keret jöjjön létre ezt a megközelítést választanánk a jövőben. A külső régiók Füle kollega a szomszédság politikáról beszélt, és a szomszédos országoknak nyújtott segítségről. Hát itt vannak nehézségek a végrehajtás terén. Olyan területről van szó, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani, de meg kell próbálni enyhíteni a nehéz helyzetét ezeknek a régióknak. Hogy tehát a külső régiók együttműködjenek nem EU tagállamos, nem EU tagállamokkal, amelyek a határon vannak, szomszédos országokkal, tehát geopolitikai érdekünk is, hogy az ilyen típusú kapcsolatokat erősítsük. Köszönöm szépen, Cornelia Ernst következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm, hogy itt eszmét cserélhetünk. Ezt jónak tartom. Sajnos nem minden bizottságban ilyen részletes a vita. Két kérdésem lenne. Az első kérdésem a komplex kofinanszírozás témájára vonatkozik. Nyilván a társfinanszírozásnak fontos elemnek kell maradni a jövőben is, ezzel egyetértünk. A kérdésem az, hogy ön arról beszélt, hogy a kofinanszírozási kulcsokat felül kell vizsgálni. Eh, erről volt már szó az elmúlt vitában. Ezzel kapcsolatban szeretnék valami eh, pontosabban tudni, mik az önök terveik. A másik kérdésem pedig az újra feltöltődő alapok kérdése. Nagyon izgalmasnak tartom ezt a kérdést. Vannak eh, olyan német tartományok, például Németországban, ahol használják ezeket az újra feltöltődő alapokat Nos, hogy áll az ezzel kapcsolatos vita, mik az ezzel kapcsolatos legújabb fejlemények? a finanszírozási eszközöknek a körét és hatótávolságát ki szeretnénk bővíteni. Erről esetleg több szót szólna? Igen, ennyi lenne. Köszönöm szépen. Elisabeth Schroeder. Yeah. Jó reggelt, biztos úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a kitűnő fejtegetéseiért. Egész konkrét eh, dolgokról is szó volt, így már van elképzelésünk arról, milyen irányba mennek tovább a dolgok. Szeretnék önnek gratulálni a tegnapi közleményhez. 15 év után ön az első biztos, akinek bátorsága volt a regionális politikával és fenntarthatósággal kapcsolatban egy közleményt kiadnia. Ebben a közleményben eh, vannak tehát az a kérdésem, hogy a közleményben foglaltak, azok belekerülnek-e a rendeletbe, és célokká teszik-e őket, és, oblig, és kötelező érvényi prioritásokká válnak-e az egyes tagállamokban, illetőleg a performance reserve tekintetében ez mit fog magával hozni. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a bizottság a performance reserve-nek a tervét ne adja fel, tovább folytassa. Ez az egyetlen olyan eszköz, amely a megfelelő minőséget biztosítja az egyes projektekben. Thank you, Jan Albrecht. Jan Albrecht. Két kérdésem van, biztos úr. Az egyik politikai jellegű. Vége van-e már annak a tendenciának, hogy a kohéziós politikát a 2020 stratégia belső vagy inkluzív növekedésének tekintik? Mi a helyzet a kohéziós fórummal? a kohéziós fórumon a kohézió három elemével foglalkoznak, foglalkoztak. Most vége ennek a tendenciának, hogy ugyan itt tekintik, mint a múltban a kohéziót, mert hiba lenne. Most a számos jogszabályban rendelet van, ugye tudjuk, és ön szerint mikor kellene foglalkozni a jogszabályokkal a parlamentban fogják a különböző jogszabályok vitáit elindítani. Tegnap a magyar miniszter azt mondta, hogy a a, a perspektívát is figyelembe kell venni. Például, hogyha öt évet veszünk alapul, akkor a teljes politikát meg kell változtatni. Tehát az a kérdésem, hogy mi lesz a menetrend, mit javasolnak, mi eh, eh, lehet, az elképzelhető legjobb megoldás. Köszönöm Mihálytól. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Én is hasonló kérdést tennék fel. Az earmarkingról beszéltünk korábban, most a kondicionalitásról. Én helytelennek tartanám, hogyha a regionális politikát csak az inkluzív növekedés keretén belén vizsgálnánk, szerintem a fenntarthatóságot is alapvető elvnek kell tekinteni, holisztikus megközelítésre van szükség. Ehhez érdekelne az ön véleménye, illetve azt szeretném még kérdezni, hogy ön szerint lehetséges-e a globalizációs alapot integrálni? Ugye igazadunk a globalizációhoz, de hogyha így folytatjuk, akkor egy demográfiai változási alapra és egy klímaváltozási alap, alapra lenne szükség lassan általános, holisztikus megközelítést szeretnék, amelyben a szociális környezetvédelmi változások mind megvalósulnak és visszatükröződnek a területi megközelítésben. Önnek mi a véleménye erről? Eszkó Dan- Danjevics következik. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony, Biztos úr, nagyon gyorsan, röviden három kérdésem van az első. Annak érdekében, hogy a termelési beruházásokat növeljük, mert ez lehetővé teszi természetesen a fejlesztést, a munkahelyek biztosítását. Mi, mi is lesz a prioritás? Milyen kritériumokat vesznek figyelembe? Milyen ösztönzőket és szankciókat képzelnek el. Második kérdés. Én úgy gondolom, hogy túl sok a jogszabály. Milyen intézkedéseket lehetne hozni, hogy egyszerűsítsék a folyamatokat? A harmadik kérdésem pedig, milyen eszköz képzelhető el annak érdekében, hogy hatékonyabban használják fel a struktúrális alapokat? Köszönöm. Ami a társfinanszírozást illeti, nyilván önök is emlékeznek, a konvergencia régiók esetében 15%-os volt a társfinanszírozás a tagállamok részéről, aztán 25%-ot tervezünk, erről megint vitázni kell. Egy másik pont az az, hogy ma a phasing out és a phasing in régió között is különbséget teszünk, 75, 75 és 50 százalékos társfinanszírozás szintjén. Hogyha az átalakulóban lévő régiók koncepcióját is meg lehet valósítani, akkor egységes társfinanszírozás valósulhatna meg, de én nem gondolom, hogy 50% alá szabadna csökkenni. Még akkor is, illetve azt a, pontosan azt a jelzést akarjuk küldeni, hogy a projekteknek a finanszírozását 50%-ban Európa viseli. El tudom képzelni, hogy az ösztönzők teremtése érdekében számos eszköz, például az újrafeltöltődő alapok tekintetében alacsonyabb társfinanszírozási rátát tervez, de hát ezek olyan kérdések, amelyeket még meg kell vizsgálni. De összességében általában jó ez a rendszer. A revolváró alapok esetében 3%-ot terveztünk a költségvetésből, kicsit több ez, mint 10 milliárd. Az időszak végére remélhetőleg a pénzek nagy részét sikerül felhasználni. A célunk abszolút számokban ezt szeretnék meg háromszorozni vagy négyszerezni. Realisztikus kell, hogy legyen ez a nagyságrend. Fontos, hogy a piac elfogadja az eszközöket, hogy bízzon benne. Ez minden eszközre vonatkozik. Másodszor pedig nem minden projekt a regionális politikán belül mm, felel meg az ilyen finanszírozásra. Nem tudom elfelejteni a korábbi életemet, úgyhogy visszatérnék egy kicsit az oktatásra, az egyetemi, felsőoktatási területre. Ezen a területen például képtelenség lesz az újra feltöltődő alapokkal dolgozni. Hozzá nem lehet a dolgokat finanszírozni. Úgyhogy a jövőben is nyilván a megfelelő elővigyázatossági intézkedésekre van szükség. Egyes esetekben ezek kombinációja is előfordulhat, de vannak olyan területek, KKV-k támogatása például, ahol el tudom képzelni ezt az elemet. Hogy végeredményben magasabb megtérülése legyen a befektetett összegnek, de ez nem minden projektre érvényes. Ami a fenntarthatóságot illeti, Köszönöm ezt a pozitív megközelítést. Hadd mondjam el azonban, hogy nem is volt olyan nehéz ezt megvalósítani. Nem tudom összehasonlítani azt a múltbeli helyzettel, Tematikailag átfedésben van ez a prioritás a mobilitás, a fenntarthatóság meg kell, hogy jelenjen a rendeletekben, illetve a tárgyalási mandátumokban. Az Európai Bizottság részéről tárgyalási mandátumban állapodunk meg a tagállamokban, ahova amelybe ezt beszeretnénk venni, beszeretnénk építeni. Ezen a területen egy nagy kétszámjegyű milliárdos összeget tervezünk, a projektekre. Mivel itt egy elvről van szó, hát nem igazán tudom azt mondani, hogy kötelező érvényű, mert mivel ez egy elv, ezért már eleve kötelező érvényű. Elmondanám itt a parlamentben is, tudom, hogy széles körű támogatást élvez ez, ez az a pont, ahol a legnagyobb ellenállás figyelhető meg a tagállamok részéről. Egyesek egyáltalán nem akarják ezt, mások pedig azt akarják, hogy ők oszthassák szét a pénzt. Nekünk az a célunk, hogy ezt európai szinten osszuk szét, és aztán teljesítmény, illetve előrelépési mutatók alapján osszuk szét ezt a pénzt. Ez az a pont, amely a legnagyobb vitákat veti fel. Hogyha a parlament egyetért velünk, vagy támogat bennünket, az már egy kicsit javítja a helyzünket, de hát itt a tagállamoknak van fontos erős szerepük, ami az inkluzív növekedést illeti. Még nem zárult le ez a folyamat, de dolgozunk rajta, és örülök neki, hogy a kohéziós fórum lefolyását figyelemmel kísérték. Hogyha minden régiót meg akarunk közelíteni, és ezt szeretnénk, akkor nem lehet részaspektussal megközelíteni ezt, hanem az összes aspektust figyelembe kell venni. A növekedés, A beágyazottság, a small, inclusive and smart növekedés a lényeg. Holisztikus megközelítés, teljes körű megközelítés a lényeg. Azt hiszem, hogy erről még vitázni, vitázni fogunk más szakbizottságban is, és a parlament véleményét elkészíti, elkészítik más szakbizottságok is. A pénzügyi javaslat és a mi jogszabályjavaslatunk július közepe körül készül el, és ami a pénzügyi javaslatot illeti, ez június végén, július elején készül el. Most nem tudom, hogy ez 5 vagy 7. Én a hetet minimumnak tartom a politikánk szempontjából megfelelő időszakra azt gondolom, hogy ez e, ez lenne a jó tervezés, hogyha azt mondjuk, hogy, a, hogy 7, nem 5 plusz 5, de az 5 plusz 5-nél felmerül a kérdés, hogy mit jelent a plusz. Ehhez most nem tudok többet mondani, csak a saját álláspontomat tudom elmondani, amelyet a vitákban e, támogatok és e, képviselek. Tajrer úr, azt szeretnénk, hogyha kevesebb alap lenne összességében, de mégis naponta új javaslatok merülnek fel újabb alapok létrehozására. Ugye mindenki szeretné a ö, saját kis kertjét. Az Európai Bizottságban is mindig vitatkozunk ezen a témán. Egyrészt kérdés, mennyi értelme van annak, hogy egy hosszú időszak alatt, mondjuk 7 év alatt eh, stabilitás, eh, eh, kiszámíthatóság, stb. elvek érvényesülése mellett mm, bizonyos váratlan eseményekre is reagálnunk kell. Nemzetközi szinten is fontos ez. történnek itt dolgok, nemzetközi segítségnyújtás, szomszédságpolitika, stb. Ezért fontos, hogy legyen flexibilitás, rugalmassága költségvetésben. Nem lehet mindent az utolsó fenigig elkölteni. Én ezzel nem foglalkoztam, hogy a globális kiegészítő alappal kapcsolatban mi a helyzet. Tudom, hogy Andor kollégám dolgozik ezen a szociális alap segítségével, átfogóbban, mint ahogy ez eddig megvalósult. gazdasági adottságok változnak, e, és ezekre a munkaadóknak is e, reagálniuk kell. Köszönöm szépen. Sophie Okoni a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztosul köszönöm szépen, hogy eljött erre az eszmecserére. Nagyon röviden a vidék témájáról, a vidék témájáról akartam beszélni, de nincs időnk. Azt látom, hogy az ötödik jelentésben a vidék szót sehol nem találom. Talán egy másik alkalommal majd még erről beszélünk, de most azt szeretném tudni, hogy a közvetítő kategóriáról beszélne. Ez bizonyos politikai frakciók számára nagyon fontos, tehát a közbenső vagy közvetítő kategóriákról. Mi a célja a, ennek a kate, kategóriának, és ez mennyire koherens rendszer hosszú távon, és lehetővé teszi -e az, hogy a kohéziós politikát megerősítsük, és szolidárisabbá tegyük. Tehát mondja el, kérem, a véleményét e közbenső kategóriával kapcsolatosan. És kérem, hogy világosan válaszol, válaszoljon a helyi önkormányzatok megválasztott képviselőiről az Erasmus programmal kapcsolatosan. A kohéziós politikában európai szinten bizonyos határokat le kell bontani. Ez alapvetően szükséges. Aztán ott van az Interreg program. Azt látom, hogy a kétmilliós összeg már nincs benne a költségvetésben, tehát az eredeti összeget most már nem találom a költségvetésben. Lamassur úrral keresgéltük ezt az összeget, de nem találtuk. Tehát kérem, hogy mondja el, mit fognak folytatni, mit nem fognak folytatni. Azt hiszem, hogy fontos a jó tapasztalatok cseréje is ez segíti a mi munkánkat, valamint a megválasztott tisztségviselők munkáját. Kedves kollégák, mondja az elnök asszony, hatan akarnak még felszólalni, Zeller kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetlen kérdésem lenne biztos úthoz. Kérem, hogy erősítse meg a tényállást, amit előadnék. A január 18-án azt közölte a bizottság, hogy a sport európai dimenzióját fejleszteni szeretnék, Regionális fejlesztés és foglalkoztatáspolitika volt a főcím. A sportinfrastruktúrákat fejleszteni szeretnénk, és a fenntartható sporttevékenységeket szeretnénk fejleszteni, mert ez hozzájárul a vidékfejlesztés és a regionális fejlesztés céljaihoz. Erősíteni kell a szociális eh, alapnak a szerepét is, hogy a foglalkoztatást a sportban növelje. Nos, én ezeket a célokat üdvözlöm, azonban az a helyzet, hogy öt éves időszakra terveznek eh, a helyi önkormányzatok. A helyi önkormányzatok számíthatnak -e arra, hogy az 2013-as operatív programokban eh, sporttevékenységeket is finanszírozhatnak európai eh, pénzzel vagy sem. Hogyha erre igennel válaszolnak, akkor nagyon örülnék ennek. Köszönöm szépen. Luis Alves, please. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Köszönöm szépen. Európában nagyon nagy célkitűzéseink vannak. Először is a válság problémát kell megoldani, a gazdasági növekedést kell fejleszteni, a strukturális egyenlőtlenségeken javítani kell, és az Európai Unió szerepét növelni kell a nemzetközi szintéren. Azt hiszem, hogy hatalmasok a kihívások, de elsősorban a strukturális egyenlőtlenségeknek kell mindenképpen felszámolni. Aztán ott van a válság és a költségvetési disziplína garantálása. Tehát ezek a nagy kívások. Szeretném tudni, hogy ön mit is gondol a strukturális alapok szinte autonóm kondicionalitásával kapcsolatosan a pénzügyi, költségvetési helyzet akár pozitívá is válhat a tagállamok számára a jövőben. Lehet, hogy egy kicsit túlzok, de elképzeli azt, hogy ki lehet javítani ezt a helyzetet? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos úrnak ezt a nagyon gyümölcsöző eszmecserét. Én támogatom a közvenső régiók kategóriáját. Tudjuk azt, hogy makro régiók szintjén nagyon sok a vita. Hogyan látja a makro régiók helyzetét és az a transnacionális együttműködés helyzetét? Thank you very much. Mr. Köszönöm szépen, biztos úr. Engedje meg, hogy román nyelven beszéljek. Azt látjuk, hogy a bizottság és ön javítani szeretnének a regionális politika finanszírozásán, ugyanis ez egy nagyon fontos terület. Nagyon sok pályázó vesz részt a különböző projektekben de sok esetben a pályázatok korrupcióhoz kapcsolódnak, és a különböző klientúrákhoz. Ami a autósztrádákat illeti, 83 millió euróba kerül egy kilométer autósztráda. Ez világszinten is abszurd. Hogyan lehet ezen a helyzeten javítani, vagy ezt a helyzetet megváltoztatni, és becsületesebbé tenni az egész rendszert? Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Azt hiszem, hogy a biztos úr nagyon sokat tett az ötödik kohéziós területen, és gratulálok neki. Egyre nagyobb a figyelem a városi régiók iránt, mint gazdasági faktorok iránt. Nem tudom, hogy ezen a területen mit akarnak tenni, egyáltalán hogyan határozzák meg a városi térségeket milyen rugalmas megoldások vannak ezzel kapcsolatosan, hogy meghatározzák a városi területeket. Köszönöm szépen. Még De Angelis asszonyak szeretnék válaszolni. Csak ez átcsúszott a következő lapra itt előttem. Őszintén szólva az, hogy ilyen sok rendelet van, ez annak az eredménye, hogy ilyen sok alap van, az egész Európai Unióra általánosságban érvényes ez a megállapítás. Az előző programozási időszakban, a regionális politikában sok minden példaértékűen zajlott. A regionális politika területén csökkent a programoknak a száma, a kohéziós politikában azonban másoknak is akkor követniük kellene ezt a példát. Tehát mindenkinek az a feladata, hogy hozzájáruljon az egyszerűsítéshez. Ami a prioritásokat illeti, itt azt kell, hogy mondjam, amit már mondtam korábban, a versenyben álló régióknál lehetőleg kevesebb, kevesebb, lehetőleg kevesebb prioritást kell meghatározni, és ezt kiválaszthatják majd. A mi célunk az, hogy összpontosítva használjuk föl eh, a pénzeket, tehát egy, egyfajta étlapot szeretnénk, és a régió választhatja majd erről ki, hogy melyik menüt rendeli, úgymond meg, és arra kapja majd meg a pénzeszközöket. Nos, ami a rendeleteket illeti, ugye mindig az a kritika vagy szemrehányás hangzik el, hogy túl sok minden szabályoznak. Most én itt egy év alatt csak azt mondtam, hogy polgárként én is szeretném, hogyha kevesebb szabály lenne, de újra és újra rá kell jönnöm, hogy sok minden nincsen szabályozva, és vannak, akik ezeket a szabályozási hézagokat kihasználják, és akkor nyilván indítatást érzünk arra, hogy itt is szabályokat vezessünk be. Tehát az a feladatunk, hogy folyamatosan figyeljük a szabályozásokat, és meglássuk, hogy mi az, ami felesleges, eltávolítható belőlük, azonban tudomásul kell vennünk azt is, hogy bizonyos kevésbé szabályozott területen olyan gyakorlat alakul ki, amit nem szeretnénk. És nos, át is ugranék a másik témára. A regionális politikában az a feladatunk, hogy a ellentéteket leküzdjük ebben a kérdésben, és az összes országot segítsük elérni az e teljes európai sztenderdeket. Ezt tettük, és ezt is tesszük a jövőben. Szeretném, hogyha támogatnák itt a Regi Bizottságban is azt, hogy a helyi problémák megoldása nem állhat abban, hogy elmegyünk onnan elfordítjuk az arcunkat. Tehát menjünk el a helybe, foglalkozunk a problémával, ez egy nagyon küzdelmes munka, de ez fogja a végén segíteni a célunk elérését. Hogyha elmegyünk onnan, eh, ahol problémák vannak, akkor gyakorlatilag Brüsszelben maradhatunk mindannyian, de hát itt is vannak problémák, úgyhogy el kell menni a helyszínre, ott kell lenni mindenhol, beszélni kell minden érintettel, a köztes kategóriák témája. Ahogy elhangzott már, jelenleg két régió típus van, amelyek 25-90%-ban belesorolhatók ebbe a, ebbe a két kategória valamelyikébe. Vagyis 75 és 90 százalékuk besorolható. Vannak olyanok, amelyek nem sorolhatóak be, ezeket pénzügyi szempontból különbözőképpen kezeljük. Itt van a megfelelő alkalom arra, hogy az egyenlő elbánásmódot biztosítsuk, ha kiindulhatunk abból, hogy egy, hogy egy régióban 80%-os a GDP szintje, ez nyilvánvalóan egy, egy arra utaló jel, hogy hasonló mindenhol az életszínvonal. Zéber kollégának is mondanám, hogy a GDP jelenleg egy fontos mutató, de nem kielégítő minden szempontból. Azon dolgozunk, hogy legyenek más mutatók is, amiket figyelembe kell venni. Talán vannak önök, amelyek a régiók megítélését még inkább segítik. Hogyha tehát egy bizonyos GDP, nivó, GDP színvonal adott egy bizonyos régióban, akkor ott fejlettségről indulhatunk el. Ez nem egy akadémikus kérdés, ez az embereket érinti 500 millió ember lakik Európában, 30 millióan laknak úgynevezett facing out régiókba. És 30 millió laknak olyan régiókban, amelyeket pénzügyileg nem veszünk figyelembe. Tehát itt nem kevés emberről van szó, itt ugye összesen 60 millió emberről beszélünk, ez, 500, ez 12 százaléka az európai lakosságnak, tehát legitim dolog velük is foglalkozni. Remélem, hogy azok az országok, akik most még berzenkednek, illetve azok is, amelyek pozitív bírálásban részesülnek, most remélem, hogy ezt a javaslatot mind a e, ketten szívesen fogadják majd. A célunk ugyanis az kell, hogy legyen, hogy a különbözőségeket csökkentsük, éppen ezért a kihívások nehézségétől függően fokozatosan kell pénzügyi szempontból is reagálnunk. A másik dolog pedig az, hogy itt különböző e, javaslatokat szívleltünk meg, és a mi javaslatunk az lesz, hogy az átmeneti régiók, átmeneti helyzetben lévő régiók a pénzügyi eszközök területén a 7 éves időszakban egyenlő elbánásmódban részesüljenek. Az úgynevezett facing out régióknál kezdetben sok pénzt adunk, és ezt folyamatosan csökkentjük majd egyes évekre lebontva fogjuk majd a pénzügyi erőforrások rendelkezésre bocsátását meghatározni. Tehát lesznek aztán olyan régiók is, ahol a végén fognak több pénzt kapni, és az elején kapnak kevesebbet, de hát itt a lényeg az, hogy a 7 éves időszak végén hogy fog kinézni, ami az Erasmus kérdését illeti. a harmadik eh, pillérben, erről nincs szó, ez, ezen csodálkozom, erről ez tisztáznunk kellene. Itt valami fajta félreértés van. Alapvetően azt mondhatom, hogy hál' Istennek a régiók bizottságának támogatásával most egy továbbképzési lehetőségen dolgozunk, és a projekt következő szakaszában egyfajta Erasmus program is kialakulhat ebből, ami lehetőséget ad diák cserére. De hát itt is lépésről lépésre kell haladnunk. Sport, a sporttevékenységek kérdése, remélem sportos lesz a válaszom, igen. Tehát az egyes országok döntésétől függ, hogy a programokba ezt fel akarják-e venni, vagy sem. Nagyon jók a tapasztalataink például az Észak-ír Peace programmal, az mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy ott a társadalmi helyzet javuljon, beruházások által, amelyeket a sport terén tettek. Alves kolléga, hogyha jól értettem, akkor a 1 plusz 2-es szabályozással kapcsolatban N plusz 2-es szabályozással kapcsolatban szólt. Cuidado às transferências dos fundos estruturais para as regiões a kondicionalitás kérdése a strukturális alapok tekintetében, ez volt az én kérdésem, erre szerettem volna utalni. Itt szól. nos, igen, a kondicionalitást nyilván alkalmazandó a kohéziós alapnál is, de olyan formában, ahogyan az, abban majd a régiókkal megállapodunk, hogy milyen kondíciókban állapodunk meg, amelyeket teljesíteni kell, és hogy aztán a implementáció is felgyorsuljon. Nos, itt, eh, itt nyilván megállapíthatjuk, hogy a jelenben nagy deficitek vannak. A területi együttműködést erősíteni kell, eh, és még egyszer, a makrorégiók, itt nem tervezzük azt, hogy speciális pénzeket bocsátunk rendelkezésre, a makrorégióknak az értelme az, hogy koordinált együttműködés alakuljon ki, és ez a koordinált együttműködés aztán végül ahhoz vezet, hogy optimálisabban, jobban használjuk föl a rendelkezésre álló forrásokat. Városi régiók kérdése. Fon kolléga tett fel ezzel kapcsolatban kérdés. A mi elképzelésünk az, abban az irányban mutat, amiről ma már sokszor ejtettünk, hogy ne hozzunk létre egy új alapot, hanem a meglévő alapokon belül bizonyos pénzeket bocsássunk a rendelkezésre, bizonyos százalékát a teljes költségvetésnek, hogy mennyi lenne is ez, azt még meg kell vitatni, ez fog majd a városi régiók rendelkezésére állni. A tagállamoknak az illetékességébe tart, hogy meghatározzák, hogy mi az az urbánus struktúra, városi struktúra. Vannak olyan tagországok, ahol már százezer lakostól nagyvárosnak minősül az adott település, más országokban ez nincs itt, ahol milliós lélekszámú városok vannak, tehát nyilvánvalóan itt egy értelmes és a tagországra adaptált megoldásra van szükség, amit a tagállamnak magának kell elvégeznie. Tehát a nagyvárosi területnek a támogatása ettől függetlenül fontos lesz, ugyanakkor nem a vidéki területek terhére azt gondolom jelenleg, hogy, hogy a vidékfejlesztés más alapokban figyelembe vetődik. Köszönöm szépen az eszmecserét! Um, Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak ezért a nagyon őszinte, hosszú eszmecseréért. a főigazgató úr, a regi főigazgató úr februárban fog eljönni a szakbizottságba, és azt hiszem, hogy nagyon fontos a közvetlen kontaktus, a kapcsolatok, hogy tudjuk, hogy hol is tartanak a dolgok, és hogyha a jogszabályokat megkapjuk, akkor mi is gyors munkát tudunk majd végezni. Köszönöm szépen még egyszer.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 Kedves kollégák, a, elérkezett a szavazás ideje. We have long and difficult voting. Nagyon hosszú, nehéz szavazási folyamat következik. Kérem, hogy foglaljanak helyet, és elkezdjük a szavazást. Kérem, hogy teszteljük le az elektronikus eszközt, tegyék be a szavazókártyáikat, leteszteljük. Hát megnyitom a szavazást. We are closing the... Lezárom a szavazást. Tehát nincs még itt mindenki, úgy tűnik. Lezárom a szavazást. Tehát mindenki szavazógépen működik, úgy tűnik mindenkitől csendet kérnék szépen, és a 13-as jelentéssel kezdjük. Lambert van Nistelrooy véleményéről van szó. Két kompromisszumunk van. Az első kompromisszummal kezdjük, kiszavaz mellette. Ellene teljesen nyilvánvaló, hogy elfogadtuk. A kettes kompromisszumra térünk át, kiszavaz mellette, ellene elfogadtuk. Hát a tartózkodást nem kérdeztem, de elfogadtuk a hármas kompromisszum, e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, az ötös kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Átérünk a 35-ös módosítóra, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Átérünk a hatos kompromisszumra mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. Áttérünk a 38-as módosítóra mellett ellentartózkodás. Elfogadtuk 39-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 40-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk a preambulum bekezdésekre térünk át egyes mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk a hetes kompromisszum mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk 17-es mellett, ellen tartózkodás. Azt, azt hiszem, hogy elutasítottuk, ezt elektronikusan ellenőrizzük le a 17-est, 5-ös preambulum bekezdés, 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-an voltak ellene, 18-an mellett, tehát elutasítottuk. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as kiesik, a 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tízes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tizenkettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 27-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 29-es esetében ö, ö, két részben szavazunk, az első része szavazunk mellette, kiszavaz ellene tartózkodás, a második részre szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végső szavazás, elektronikus szavazás van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en mellette egy ellenszavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most pedig Kedves kollégák, egy nagyon-nagyon nehéz szavazásra térünk át. Kérem, hogy mindenki koncentráljon, maradjon csendben, kérem szépen. Konstance Krell jelentéséről van szó, a 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kívások és költségvetési források témájára szavazunk. Konstance Krell néhány szót szeretne mondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban ez egy enyhén szóval nehéz szavazás. Először is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik aktívan részt vettek a munkában, és lehetővé tették, hogy itt egy jó tervezet legyen a súr bizottság címére. Ennek az állásfoglalásnak a tervezetébe 103 módosító indítványt dolgoztam bele, és erre csak másfél hetem volt arra, hogy ezt megbeszéljem az árnyék előadókkal, mert az angol tolmácsolás, eh, az angol fordítás az csak eh, másfél hét után érkezett meg. Hogyha szeretnénk fajta hatást gyakorolni eh, a Súrbizottságban Gariga úr jelentésére, akkor ezt így kellett eljárnunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a szoros együttműködést hogyha 103 indítványt beledolgoztam volna, akkor egy könyvméretű állásfoglalás lett volna, amit nem is értettek volna meg talán, még csak nyomokban sem a súrbizottságban. Éppen ezért az árnyék előadókkal kidolgozott kompromisszumokban világosá tettem azt, hogy a cél az, hogy reklámot folytassunk a SUR bizottságban annak érdekében, hogy a kohéziós politika megfelelő költségvetést kapjon. Bizonyos helyeken éppen ezért nem volt arra szükség, hogy eposzi hosszúságban fogalmazzunk meg javaslatokat. Más pontokon, illetve más helyeken majd lesz alkalmunk erről még eszmecserét folytatni. Ezt szeretném egy példán érzékeltetni hogyha az ötödik szakaszban a prioritásokról beszélünk, akkor ott azt a jelzést akarjuk kiküldeni, hogy szeretnénk erről még beszélni, eszmét cserélni, szeretnénk itt még módosítani, szeretnénk azt érzékeltetni, hogy nem vagyunk makacsok, és nem dugjuk a fejünket a homokba, hanem alakítjuk a saját politikánkat is, de nem kell a legutolsó részletekig eldönteni, hogy a biodiverzitásra, a sportra, a kultúrára akarjuk-e a pénzeket fordítani, hanem gyakorlatilag a fő vonalaknak kell benne lennie a tervezetben, mindenről később ejthetünk még szót. Éppen ezért egy nagyon összegzett formában szerepel az összes módosító indítvány. Valóban vannak az vannak a véleményben bizonyos eh, konfliktusok, itt a frakciók különböző dolgokat gondolnak. Ez két téma esetében különösen érzékelhető volt. Az egyik ilyen téma volt, hogy átmeneti eh, szabályozást, köztes célokat, vagy egy új harmadik célt szeretnénk-e. A vitában erről megint szó volt. Úgy gondolom, hogy a súrbizottság bizottság ban teljesen fölösleges tudniuk, hogy az egyes régiókra milyen szabályozások vonatkoznak, amire szükség van, az az, hogy tudják, hogy vannak régiók, amik átmeneti helyzetben vannak, és erre szabályozást kell alkotni. Minden egyéb, hogy ez milyen legyen, milyen szintű, hogy lesz az egyenlő esély ebbánás biztosítása, hogyan szervezzük az egészet, ezt nem kell itt eldöntenünk, nekünk magunknak is meg több időnk van itt a bizottságban, vagy több időre van szükségünk itt a bizottságban, hogy erről beszéljünk. Éppen ezért arra kérném önöket, hogy a kompromisszumos javaslatot fogadják el, eh, és a vitát egy későbbi eh, bizottsági időpontra, eh, majd a tanácssal és bizottsága való eszmecsere utánra halasszuk el. Aztán más sorban különböző megközelítés módokat hallottunk, a a, az el nem költött források esetében. Úgy gondolom, itt nem értették meg néhányan a probléma lényegét, hogy N plusz 2 vagy N plusz 3 ról van szó. Nagyon sok tagállamban az egész Európai Unió szintjén több száz millió eurónyi pénzeszköz maradt felhasználatlanul. Normális esetben ezeket a pénzeket a tagállamoknak a költségvetésébe visszajutatják, nekünk nincs lehetőségünk azt mondani, hogy a fel nem használt forrásokat más formában kellene felhasználni. A módosító indítványokban voltak javaslatok, hogy fordítsuk ezeket ugyanarra a régióra, ugyanarra a tagállamra, esetleg vegyük föl őket az európai költségvetésbe én arra kérném őket, hogy itt is eh, fogadják el a kompromisszumot, és mondják azt, hogy az el nem költött forrásokat a kohéziós eh, költségvetésbe kell visszaforgatni, hogy aztán később el lehessen dönteni, hogy mit teszünk vele. A tanács felé azt a jelzést kell küldenünk, hogy fontos, hogy ne menjenek vissza ezek a pénzek a eh, tagállami költségvetésekbe. Gyakorlatilag ez itt a frontvonal a parlament és a bizottság között Eh, és van egy másik frontvonal a tanács és a tagállamok között. Nyilvánvalóan a tagállamok szeretnék visszaszerezni ezeket a pénzeket. Eh, eh, ezek mellett a kihívások mellett tehát szükségünk lenne ezekre a pénzekre a saját költségvetésünkbe, egy utat kéne találni arra, hogy igazságosan és megfelelően elosztjuk őket. Csak hát ezt a csatát előbb meg kell nyerni, mielőtt egy újabb csatába kezdünk, éppen ezért azt szeretném kérni, hogy a kompromisszumot támogassák, és kérem a megértésüket, hogy nem minden módosít módosító indítvány minden egyes szavát vettem föl a javaslatban, mert gyakran az értelmét próbáltam átemelni, a kompromisszumos javaslatban a dolgoknak, úgyhogy vannak olyan pont, úgyhogy ez azért volt szükséges, hogy a szavazást megkönnyebbítsük, és ennek megkönnyebbítése érdekében lesz egy szóbeli módosító indítványom is, és egy magyarázaton az utolsó 19. szakaszhoz, amelyhez voltak módosító indítványok. Itt sok volt a fordítási nehézség, itt eh, ezekkel kapcsolatban még tehát tisztáznunk kell a helyzetet. Még egy eh, megjegyzés. Nem az a célom a véleményem, hogy szerződésmódosításra célozzak, amíg a szerződés hatályban van, addig az ultraperiferiális eh, régióknak a támogatása biztosítva lesz. Ezen a ponton egy szóbeli módosítót feleslegesnek tartok, mert már ez benne van a véleményben, tehát nagyon hálás lennék, hogyha ilyen szóbeli módosító indítványok nem érkeznének. Egyébként pedig sok szerencsét kívánok! Köszönöm szépen. Még soha nem beszéltél ilyen hosszan, Konstanci. Remélem, hogy Lambert rövidebb lesz. Igen, nem leszek ilyen hosszú. Egy nagyon speciális jelentés, egy nagyon speciális időszakban. Nem minden bizottság készített el jelentést a SUR bizottság számára. Van olyan bizottság, amely csak egy levelet írt. Én azt hiszem, hogy az eszmecsere azonban nagyon fontos volt, és a következő hetekben ö, találkozhatunk a különböző ö, partnereinkkel, a SUR bizottsággal 10-én, február 10-én fogunk találkozni. Fontos a kommunikáció egymás között. Konstanca Krél asszony, a jelentéstevő, már utalt számos olyan pontra, amelyeket nem tisztáztunk teljes mértékben, és nekem, mint jelentéstevőnek is az a véleményem, hogy az átmeneti kategóriákat illetően ma kaptunk a biztos úrtól új információkat. És mindenképpen meg kell találni a módját annak, hogy az elnök vagy a titkárság ezt valahogy tükrözze. Ugye ott van Markus Piper jelentése a kohézióról, az is egy fontos jelentés, de mindenképpen szükséges az, hogy e témákról további eszmecserénk legyen, de a néppárt minden kompromisszumos javaslatot támogat de azonban szeretnénk további információkat majd e témáról. E uh, uh, uh, Vannak problémák a szavazó személyek számát illetően. A, talán a, a nem a zöldeknél, hanem a szocialistáknál. Hát a, a, majd meglátjuk, a szavazógépek mindenképpen jelezni fogják, hogy hol a probléma, tehát akkor lehet, hogy korrekciókra lesz szükség. Na most lassabban fogom a szavazást levezetni, mint általában, mert általában elég gyors vagyok. Tehát kérem, hogy akkor az egyes kompromisszumra szavazzunk. Ki szavaz mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk, ez nyilvánvaló, a kettes kompromisszumra szavazunk, ki szavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Átterünk a nyolcas módosítóra, van egy szó, szóbeli módosító is, valaki ezt ellenzi, nem, akkor a nyolcas módosítóra szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 11-es módosítóra. Itt is van egy szóbeli módosító. Ezt ellenzi valakin? Igen, akkor a módosítót így nem szavazhatjuk meg, de a 11-es módosítóra a szóbeli nélkül szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 12-es módosítóra szavazunk mellette. Ellen, 12-esről van szó. Akkor leállnánk egy pillanatra. Nem eh, láttam a szóveri módosítót a 11-esnél. Ugye azt mondta ön, hogy nem fogadtuk el a szóveli módosító indítványt. Ki volt ez ellen? Constance Gray, Krél. Nem láttam, jó, rendben van, ne ellenőrizzük le, nincs rá szükség, köszönöm szépen. Tehát a 12-es módosítóra szavazunk, hiszen az mellette, ellene, ellene, tartózkodást azt hiszem, hogy elfogadtuk, de a kollégák azt mondják, hogy nem világos, akkor ellenőrizzük le a 12-es módosítóra, megnyitom a szavazást. Lezárom. 23-an mellette, 17-en ellene elfogadtuk, tehát átérünk a 17-es módosítóra kiszavaz bocsánat, a 13-asra, tehát 13-asról van szó, szavazunk. Lezárom. 24-en mellette, 16-an ellene, tehát elfogadtuk. Most átérünk a hármas kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a, a 14-es második részére szavazunk. ki szavaz mellette. Ellene. Ezt elutasítottuk nyilvánvalóan, most pedig áttérünk a négyes kompromisszumra, ki szavaz mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Átérünk az ötös kompromisszumra, ki szavaz mellette. Elnök asszony, volt egy módosítom az ötös kompromisszummal kapcsolatosan. Itt olyan régiókról van szó, amelyek természeti katasztrófák időszakat élnek át, és a távol, távol eső ultraperiférikus területekről, amelyeket nem vettünk be. E, tehát ez egy szóbeli módosító lenne. Van ellenvetése valakinek ez ellen? Igen? Tehát akkor sajnos a szóbeli módosítót nem tudjuk megszavazni. Sajnos akkor az ötös kompromisszumra szavazzunk, enélkül, a szóbeli nélkül kiszavaz mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a 43-as módosítóra szavazunk. Igen, 43-as mellett ellen. Mert egyáltalán nem világos, akkor ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 43-asról. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 15-en ellene, tehát elfogadtuk. Most áttérünk a 46-os módosítóra mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Áttérünk a 48-asra mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a hatos kompromisszumra, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a hetes kompromisszumra, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a nyolcas kompromisszumra, mellette, kiszavaz, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Következik a 62-es módosító két részben. Az első részre szavazunk. Itt kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a második részére szavazunk, mellette, ellene. Hát úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük le a 62-es második részére szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-an voltak mellette, 15-en ellene, bocsánat, és 15-en mellene, mellette, tehát elutasítottuk 9-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk tízes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 72-es módosítóra, szavaz, tehát 72-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk, 73 szóbeli módosítóval. Van, aki ellen, ellenzi a szóbeli módosítót? Nincs, akkor az így módosított 73-asra szavazunk, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, áttérünk a 74-esre, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, áttérünk a 11-es kompromisszumra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. az 53-asnál csak a második részre szavazunk, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a harmadik részre szavazunk, mellette, ellene, ezt le kell ellenőrizni. Tehát az 53-as módosító hár, harmadik részére megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 17-en ellene elfogadtuk, most pedig a 75-ös módosítóra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Nem látom világosan. 12-es kompromisszumot ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-en szavaztak mellette, 18-an ellene, tehát elutasítottuk. Nem, tehát, tehát akkor a 12-es kompromisszumot elutasítottuk, kérdezi az elnök asszony. Most akkor a 78-as módosítóra kell szavaznunk, kedves kollégák. 78-as mellett ellene tartózkodást elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellett ellen. Igen, Konstance Krell. Azt hiszem, hogy most kell itt egy szóveli módosítót javasolni, hogy egyszerűsebb, egyszerűsítsünk. Azt hiszem, hogy a le, nem, bocsánat, elnézést kérek, mondja a, a jelentéstevő, ez a 14-es lesz majd, most a 13-as volt. Tehát most a 13-as kompromisszumra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most térünk át a 14-es kompromisszumra, és itt tehát itt, itt itt lenne az, amit az előbb mondott Krélasszony, tehát a, hogyha megnézik a kompromisszumot, akkor ott látják azt a kifejezést, le, hogy le, level of co-financing. Én ezt töröltetném. Uh, Ez ugyanis nem szankció, de minden alkalommal csak 15 mm, százalékot kell fizetni egyes érinteteknek. Kadek úr egyetértett ezzel, ő, a, ő nyújtotta be ezt a módosítót, tehát sokkal egyszerűbb lenne a szöveg, Úgyhogy nem kellene egy három részben szavazni, hanem elég lenne két részben szavazni. Tehát akkor a társfinanszírozásról beszélünk, de nem a szintjéről, tehát level off. Tehát akkor a 14-es kompromisszumra az egyes és a hármas része szavazunk, a, a másodikra nem. Tehát így, így, ugye, Elizabeth Schröder? Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Bocs. Tehát akkor ö, két részre szavazzunk ezzel a szóbeli módosítással. Tehát Konstance Kren. Elnézést. Nem a zöldek az egyetlenek, akik részenkénti szavazást kértek. Nagyon örülnénk, hogyha az ECR is visszavonná a részenkénti szavazást. Azt gondolom, hogy ők sem ellenzik a módosítójavaslat, szóbeli módosítójavaslatot, mert ha nem vonják vissza, akkor a harmadik részről külön kell szavazni. Azt hiszem akkor, hogy sokkal jobb lenne akkor a részenkénti szavazásra szavazni. Tehát először a kedves kollégák, az első része szavazunk, a 14-es kompromisszum van. Ki szavaz mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a harmadik részre szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig áttérünk a 87-es módosítóra, szavaz mellette, ellene. 87-est ellenőrizzük le, nem volt világos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-22, tehát akkor ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. Tehát 22-en mellette és 22-en ellene nincs meg a többség, akkor ezt elutasítottuk. Elutasítottuk, elnézést kérek, de elutasítottuk. 88-as, nem. A 15-ös kompromisszum következik. Kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 95-ös egy szóbeli módosítóval ki ellenzi a szóbeli módosítót? Nem. Akkor a módosított 95-esen szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 16-os kompromisszumra, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. A 19-es bekezdésnél Kellene, hogy legyen egy szóbeli módosító, Konstanza Krell. Nos, igen, ez a 19-es bekezdés vitatott volt a fordításnál, úgyhogy még egyszer világossá szeretném tenni, hogy a 102-es módosítás a 19-esre vonatkozik. Különösképpen hangsúlyozza azt a tényt, hogy a kohéziós politika, amely smart, fenntartható és inkluzív, alapvető szerepet játszik az EU 2020-as stratégiájában, és minden politikai részterületnek hozzájárulást ad ezen célok eléréséhez. További egyértelmű bizonyítékra van szükség és elutasítja ezen politikának a fragmentációját különböző költségvetési sorok között, mert a kohéziós politikának a saját sort kell biztosítani a költségvetési, költségvetésben. Ezt, ebben megegyeztünk az árnyék jelentéstevőkkel, a módosítás benyújtóival. Azt hiszem, hogy ez jó kompromisszum. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos módosító. Mert nem szabad csapdába esnünk tehát akkor most mi, miről is szavazunk, hogyan is szavazunk? Tehát a 19-es bekezdésre kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a végső szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Tis. Lezárom a szavazást. 41-en mellette egy tartózkodással, egy ellenszavazattal. Ez nem rossz. Most pedig, kedves kollégák, majd jön az ünnep, de most még a következő napirendi pontról szavazunk. Andrei Kovácsev véleménye a romák integrációjának Európai Uniós stratégiájáról. Az egyes kompromisszummal kezdjük a szavazást. A mellette. Tehát egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Most áttérünk a kettes kompromisszumra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító, amely szóbeli módosítással van, ha valaki ezt ellenzi, nem, akkor a módosított indítványra szavazunk mellette ellene tartózkodás. Sajnos le kell ellenőrizni, 11-es módosítót ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítottuk 25 ellenszavazattal. Elutasítottuk 12-es módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk, 13-as módos, nem, ez okafogyottá válik, hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk, áttérünk a 24-es módosítóra mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, komp- es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellett 27-es mm, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 29-es szóbeli módosítóval. Valaki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Nem, akkor a 29-esre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett, 31-es mellett ellen ellenőrizzük le a 31-esre, szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 18-an ellen elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Hat, hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 39-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 40-es, nem, az ugyan, ugyanez lesz, tehát arra nem, 7-es kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es módosítóra szavazunk. Nem. Okafogyottá válik. Nem, igen, Krisztián azt mondja, hogy okafogyottá válik, akkor ezt nem. Akkor a 49-esre szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 50-esre szavazunk, igen, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az 51-esre van egy szóbeli módosító, van-e valaki, aki ezt ellenzi, nem? Akkor kiszavaz mellette az 51-es módosított változat mellett ellene ki tartózkodik, senki, de elfogadtuk, most pedig a végső szavazás következik a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak mellette, négy tartózkodás egy szavazattal. Gratulálunk! Most kedves kollégá, Viktor Bosszináru szeretne valami nagyon fontosat mondani. I can only regret that the... Elnök asszony, csak sajnálhat, sajnálatomat fejezhetem ki, amiatt, hogy a politikai elkötelezettségünk néha az európai értékek ellenébe megy. Az én szóbeli módosításom arra vonatkozik, amit az Európai Parlament többször is hangsúlyozott, amit az Európai Bizottság többször is hangsúlyozott, Vivian Redding is azt mondta, hogy ami elég, az elég. Látom ezt a diszkrim- úgy látom, hogy a diszkrimináció európai érték lett. Szerettem volna a jegyzőkönyvbe adni ezt a megjegyzésemet. Köszönöm. Elnök. A hatos napi rendi pont következik. Salvatore Caron, Európa a világ első számú turisztikai célpontja. Kérem, kedves kollégák, akik szeretnének elmenni, Csendben tegyék ezt. Nincsen szünet. Alprit Alenyicsák úr, hogyha szeretnének beszélgetni, akkor ezt kint tegyék meg, mert folytatjuk az ülést. Salvatore Caronája szó. Ha megengedik, nagyon röviden, mert ez a jelentés a közlekedési bizottság illetékességébe tartozik. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy új ösztönzés kell adni a turizmus területén. A turizmus, az idegenforgalom lényegbe vágó mindenki számára, de Európa imidzsének megerősítése szempontjából is nagyon fontos. A bizottság javaslata egy nagyon meggyőző alapot jelent, amelyre az európai idegenforgalmat, turizmust felépíthetjük a következő években. Az európai turizmus a világ turizmus szintjén az egyik első számú szereplő. 2010 első felében azt látjuk, hogy az turizmus fejlődése kicsit lelassult, de azért már ismételten fellendülőben van 2009-hez viszonyítva. Olyan országok, mint Brazília, Kína, Oroszország szintén nagyon sok turistát küldenek Európába. több mint két millió vállalkozás foglalkozik az idegenforgalommal Európában, és az Európai Unió GDP-nek 5%-át termelik meg. Tehát az idegenforgalmi ágazat nagyon fontos szerepet játszik gazdasági és szociális szempontból is a különböző területeken, a szigeteken, a tengerparti térségekben, a fővárosokban. Az európai turizmus nagyon értékes módon járul hozzá az európai integrációhoz is. Ebben a keretben nagyon fontos a régiók és a kisebb térségek szerepe ugyanis egyre nagyobb figyelmet kell szentelni ezen térségeknek. Az új idegenforgalmi politika meghatározásán belül is vannak prioritást élvező térségek a 2020-as stratégiában is a versenyt és a fenntarthatóságot ezen a területen is, ebben az ágazatban is mindenképp mindenképpen alá kell húzni, sőt, ösztönözni kell az ágazat versenyképességét, ugyanis fenntartható fejlődés nélkül nem lehet a gazdasági növekedés sem biztosítani. Éppen ezért nagyon fontos mindent megtenni annak érdekében, hogy Európa fenntartsa az egyes számú turisztikai szerepét. A világpiacon elég e, egyre nagyobb a verseny, és Európa fenntartható minőségi idegenforgalmat tud mm, nyújtani. Az innovatív technológiák, a kutatás, a fejlesztés, a kultúra, a közlekedés javítása, a jó tapasztalatok kicserélése a 27 tagállamok között, mindez hozzájárul ahhoz, hogy ebben az ágazatban új minőségi ugrást érhessünk el. Az én véleményem foglalkozik az idegenforgalomban a munkahelyek létesítésével is, mind a 27 tagállamra vonatkozólag. Éppen ezért a továbbiakban olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek ösztönzik a versenyt, jobbá teszik a szolgáltatások színvonalát, és új típusú turisztikai formákat vezetnek be a szakképzettség, az emberi erőforrás szerepe nagyon fontos az idegenforgalomban is. Természetesen nem tudtam mindent belevenni a véleménytervezetemben, például meg kell könnyíteni a vizumok kiadását is az idegenforgalom szintjén, és az elektronikus elektronikus kereskedelemről szóló irányel bizonyos rendelkezéseit ebben az ágazatban is alkalmazni kell. Köszönöm szépen minden kollégának a részvételét, mert nagyon sokat segítettek, hogy javítsak a véleménytervezeten. Köszönöm szépen, köszönöm Karonna úr. Az álnyék jelentéstevő, nem tudom, hogy kíván-e szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy részben osztjuk a jelentéstevő álláspontját, legalábbis ami a versenyképesség, illetve a turizmus ágazatban a fenntarthatóság támogatását illeti. Nagyon fontosak a beruházások, befektetések, nagyon nagy beruházásokra van szükség ahhoz manapság, hogy innovatív legyen valaki és versenyképes maradhasson. A szociális aspektus is nagyon fontos, és az is fontos, hogy a turizmus minőségére helyezzük a hangsúlyt. Lesz néhány módosító javaslatom ehhez a jelentéshez. És így próbálom majd javítani ezt. A következőket mondanám el ezzel kapcsolatban. A szubszidiaritást fontosnak tartjuk, nem szabad túl szabályozni, még az európai turizmusban sem az európai gazdaságot. A Lisszaboni szerződés bizonyos kompetenciákat ruházott ránk, és ezen keresztül szeretnénk elérni, hogy aktív versenyképesség alakuljon ki. Nem engedhetjük meg, hogy hogy domináns pozícióba kerüljenek bizonyos cégek, mint például a Thomas Cook ezt megpróbálja Spanyolországban, Majorkában. A KKV-k támogatása és az ő hozzájutásuk a pénzügyi eszközökhöz, főleg a mikrohitelekhez nagyon fontos. Emellett egyéb szolgáltatásokra is kitérünk, például a kalipszóra, illetve egyéb turisztikai szolgáltatásokra. A nyugdíjasok körében a, az idegenforgalom támogatása nagyon fontos. Aztán említeném még a az európai turisztikai labelt, vagy tanúsítványt, címkét. Vannak már eh, bizonyos példák erre, a minőségi, eh, jó minőségű turisztikai szolgáltatásokat ilyen címkével látják el, na de hát meg kellene nézni, hogy ez tényleg hasznos-e, hatékony-e az érintetteket meghallgatni. Az európai bizottságot szeretném kérni, hogy a fenntartható partvidéki turizmust is eh, támogassa, erre dolgozzon ki egy stratégiát. Lesznek módosító javaslataink ezzel kapcsolatban, és hangsúlyozzuk a szigetek eh, különleges szerepét az idegenforgalomban. Az Európai Unió, mint idegenforgalmi célpont. Itt is fontos a szubszidiaritás, eh, nem arról van szó, hogy egy konkrét célt határozunk meg, hanem általában az idegenforgalmat támogatjuk. Itt van egy kis ellenállás. Aztán a feltörekvő országok. Az Európai Bizottság megemlítette Indát, Indiát, Kínát, Brazíliát, Oroszországot. Ezekből az országokból, az, a feltörekvő országokból is sok turistát kell ide vonzani. Aztán a tengeri turizmus, a vízi turizmus, a lovaglás, a gasztronómiai turizmus, a borászat, mindez az idegenforgalom diversifikálásához hozzájárul. További fontos téma, sok turisztikai célpontnál, eh, például a Baleár szigeteken, itt is Ugye ezek főleg a 60-as években alakultak ki, akkor építették ki ezeket a turisztikai célpontokat, és akkor nem igazán fenntarthatóan építkeztek, és hát ez a kár már megtörtént, ezt meg kellene, ki kellene valahogy egyenlíteni. Most már a fenntarthatóságra koncentrálunk. A pénzügyi tervben szerepel ez a probléma, ezeknek a, az akkori beruházásoknak a javítása, szanálása. Ez a turisztikai területeknek, régi, turisztik, régen kialakult turisztikai célpontoknak a felújítása rendkívül fontos, jövőorientált, innovatív, fenntartható, minőségi turizmust szeretnénk. Aztán lesz még egy módosító javaslatunk, amely a tenekkel, a tentével foglalkozik. Csak akkor lehet az idegenforgalmat támogatni, hogyha oda is jutnak az emberek. Hogyha nincsen vasút, légi közlekedés, az elérhetőség nem valósul meg, az nem jó. Alde, tessék, árnyék jelentéstevő, Rika Oké, Okay, thank you, uh, chair, dear Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, kedves jelentéstevő. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek, kiváló véleményt készített, a legtöbb pontot lefette. Szaviszár asszony volt az árnyék jelentéstevőnk, de ő nem tudott eljönni erre az ülésre, úgyhogy most én fogom bemutatni az ő gondolatait. Szaviszár asszony szeretné hangsúlyozni, hogy a szezonális turizmus ellenében kell egy kicsit hatni, az egészségügyi turizmussal, a fürdőturizmussal, aztán a csökkent mobilitású személyek támogatásával, gyerekek és idősek támogatásával. Emellett a fenntartható turizmus rendkívül fontos, ez már a jövőben csak erre lehet helyezni a hangsúlyt. Ugyanis ez teszi lehetővé a tájvédelmet és a régióknak a kulturális és történelmi örökségének a megvédését. A turisztikai ágazat környezetének a minősége fontos. A technológia elfeledhető, az európai szociális alap kihasználása, és a nemzeti pénzeszközök kihasználása erre. Árnyék jelentéstevőnk azt gondolja, hogy az európai védjegyen kellene dolgoznunk, amely a termékek és szolgáltatások minőségéről ad információt. Ez az ágazat imidzsét is javítaná. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Kiváló jelentést készített. Az Európai Bizottság javaslata jó irányba halad, de mégis lenne néhány javaslatom, módosításom. Tudjuk, hogy az ágazatnak hatalmas potenciálja van, több mint 10 a GDP több mint 10%-a kerül innen ki. Kiváló alkalom ez arra, hogy megpróbáljunk kilábalni a gazdasági válságból, és több munkahelyet teremtsünk. Ehhez szükséges az is, hogy ne felejtsük el, hogy a turizmus több ágazatot is lefed. Egyes hiányosságokat meg lehet itt szüntetni, például a képzés, illetve az infrastruktúra terén. A fejlesztés, az innováció fontos, a régiók közötti együttműködés és minden érintett ágazat bevonása. Véleményem szerint hangsúlyozni kell azt, hogy a turizmus éppen az a szigeteken fontos szerepet játszik, ott legtöbb helyen ez a legfontosabb bevételi forrás. A közlekedés, illetve a válságban is éppen az, eh, a az idegenforgalmi beruházásokkal lehet eh, megszüntetni az emberek elvándorlását. Aztán a szezonális turizmus hatásait ki kell egyenlíteni, ezt úgy lehet megtenni, hogyha a sokszínűségre koncentrálunk. Azt gondolom, hogy ennek az ágazatnak a képviselői az új kínálatokra helyezik a hangsúlyt. Általában az új eh, kínálatokra. A turizmus fontos szerepet játszik a vidéken, fontos szerepet játszik a nyugdíjasok körében, a kalipszot is támogatom, és általában úgy gondolom, hogy mindenképpen jó eh, hálózatokat létrehozni, szervezetek hálózatait, ahol, ahol véleménycserére lehet sort keríteni, és együtt lehet működni. Összességében azt gondolom, hogy nagyon jó az az európai eh, védjegy, hogy felismerhessük a minőségi termékeket és szolgáltatásokat. Egyes föld földközi tengeri országok, Olaszország, Spanyolország út, úttörők ezen a teren, téren. Köszönöm szépen. Kevin úr a következő felszólaló. Kelly úr szó. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Kiváló alapot készítettek a megfelelő idegenforgalmi politika kialakításához az Európai Unióban, és megfelelő támogatást kell nyújtani ennek a politikának. Én az Klarniból érkeztem, az én országom idegenforgalmi központjából, itt a szezonalitással kapcsolatos eh, kihívásokat értem, az idegenforgalommal kapcsolatos eh, fejlesztést. A szezonalitásra mindenképpen oda kell figyelni. Ennek több útja is lehet. Ugye most már többet eh, tovább élnek az emberek, hosszabb időt töltenek nyugdíjban. Meg kell próbálni a szezont megnyújtani Európa szerte a fejlődő országok, illetve a feltörekvők India, eh, Kína, Dél-Afrika fontos eh, országok, ott is növekszik az életszínvonal, az emberek többet akarnak utazni, úgyhogy itt a vízumpolitika is felmerül, lehetővé kell tenni, egyszerűsíteni kell számukra azt, hogy eljöjjenek az Európai Unióban nálunk, ez problémát okoz, ezt fel kell vetni. Az egyik legjobb lehetőség az internet megjelenésével el lehet érni olyan személyeket is, akiket korábban nem tudtunk elérni, és őbenük is felkelhet a vágy arra, felébredhet a vágy arra, hogy utazzanak, Európába jöjjenek. Európa szerte mindent mindenféle turisztikai látványosság és célpont elérhető. Minden országnak megvan a maga sajátossága és a különböző tagállamok között mozoghatnak a turisták. Nálunk tavaly nagyon lecsökkent, millióval kevesebb turista jött, ez problémákat okozott, visszaesést okozott valóságban. Mindez összefügg, főleg a rossz marketinggel függ ez össze, ez a csökkenés mindannyian a legjobb gyakorlatokat kicserélhetjük, meg kell nézni, hogy a más országok, amelyek sikeresebbek a marketingben, hogyan tudnak turistákat vonzani nálunk, változni fog a helyzet, választásokra kerül sor, átalakul majd a kormány, nyilván minden megváltozik, és újra kell gondolni a turisztikai ágazatra vonatkozó politikát is de közben Európát, mint egységet kell tekinteni, nagyobb hangsúlyt kell erre helyezni. Ebből sok előnyt kovácsolhatunk, hogy európaiak vagyunk, sokat tanulhatunk egymástól. Ez mindenkinek segítségére lesz, nem csak az én országomnak. Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az EU 2020-as stratégia hosszú távon szeretné fejleszteni az idegenforgalmat, és a mozgásban, a lendületben az ifjúság programot is tartalmaz ez a, tartalmazza ez a stratégia. Nagyon fontos a fiatalok bevonzása, azok a fiatalok, akik Strasbourgban Brüsszelbe jönnek néhány hónapra, ők multiplikátor hatással vannak, többeket meggyőznek arra, arról, hogy jöjjenek ide. Ezt ki lehet használni az idegenforgalomban is. Európát nem csak, hogy a világ első számú turisztikai célpontjává kell tenni, hanem ennél tovább kell menni. Köszönöm szépen az jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek, kiváló kiindulási pont ez. Köszönöm. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, με αφορμή αυτή την έκθεση θα ήθελα να επιστρέψω. Szeretném felhívni a figyelmüket néhány komoly kérdésre, amely kérdés minden országot érint az idegenforgalom szintjén. Sajnos az állásfoglalási tervez, indítvány tervezetben nem beszélnek róla. És ez egy olyan dolog, amelyet a legkülönbözőbb régiókban látunk. Először is az infrastruktúra kérdése. Sokszor a turisztikai központokban nagyon sok turista jön el, sőt látogatók is, tehát azon túl, hogy a helyi lakosság ugye ott lakik, nagyon sokan jönnek. Természetesen szívesen látjuk a látogatókat, a turistákat, de az infrastruktúra szempontjából ismerjük a problémákat. Nagyon sok helyen az alapvető infrastruktúráknak hiányosságai vannak. Ez egy fontos kérdés. Aztán a második kérdés. Nem tudom, hogy mi történik más országokban, de Görögországban Ugye nagyon sok például a magán tengerparti rész. Tehát amely olyan tengerparti részek, ahol, ahová nem, mehetnek, eh, nem mehet be mindenki, tehát nem nyilvánosak. Eh, továbbá a turisztikai idegenforgalmi irodák nagyon sok esetben nem becsületesek a turistákkal, eh, sok esetben például ugye csődbe mennek az utazási irodák, akkor hogy, hogy mennek haza az utasok? Hát nem úszhatnak haza, vagy gyalog, nem mehetnek haza, ez is egy probléma. Aztán természetesen senki nem ellenzi azt, hogy fejleszük a turizmust. De azért a turizmusból egyesek, egyes térségek meggazdagodnak, mások pedig nem. Például a gazdagabbakat vegyük Korfu szigetét. Aztán sok esetben túl népesedés van bizonyos területeken, túl sűrűn lakottak bizonyos területek, és ez is probléma. Végül pedig szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy sok esetben a szállodákban, vagy a nagy hajókon. Nagyon kevés pénzért dolgoznak az emberek, a, vagy fiatalok dolgoznak a turisztikai ágazatban, a, akik Bulgáriából, Romániából, Csehköztársaságból és máshonnan jönnek, és minimális bérezést kapnak, 5-10 eurót naponta és ugye azt mondják nekik, hogy hát ők jó, hogy ott vannak, de számukra egy, egyfajta képzést is jelent, ezáltal tanulnak is. Aztán a, a kabotás rendszer is kihat a turizmusra, és mind, mind erről egyáltalán nem olvashatunk semmit a jelentésben. A jelenlegi helyzetben Ugye a nagyon nehéz munkakörülményeket ilyen rosszul fizetik meg, ez e, bonyolítja a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy a nyolcas pontnál talán, talán egy fordítási hiba van. Hát mit látunk itt? Azt látjuk, hogy, hogy az idősebb, idősekre irányuló turizmus nagy növekedési potenciállal rendelkező piacot képezhet. ez így nem hiszem, hogy így lenne. E, köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök asszony az árnyék jelentős, jelentéstevő nevében szólok, mert ő nem tudott itt maradni az ülés végéig. Természetesen számunkra a turizmus nagyon fontos munkahely teremtés szempontjából, a helyi és regionális fejlesztés szempontjából. És azt hiszem, hogy az a fejlesztés elsősorban a szigeteken, a hegyi térségekben, a tengerparti mm, részeken nagyon fontos. Éppen ezért számunkra nagyon fontos foglalkozni a turizmussal, és elsősorban a főbb turisztikai országokra és térségekre kell koncentrálni. Ugye nagyon sok helyen vízhiány van, erre rámutatott már a bizottság is, tehát sok helyen az ivóvíz fogyasztást egész egyszerűen korlátozni kell. De például tudjuk, hogy a golfpályák mennyi vizet emésztenek fel. Az európai turisztikai tevékenység 60%-a kötődik a környezeti problémákhoz. Azt látjuk, hogy a nemzetközi turizmus 80%-a olyan struktúrákon keresztül realizálódik, amelyek nagyon veszélyesek a, a környezet számára. Természetesen fontos számunkra a turizmus, de Vannak olyan régiók, ahol védeni kell a természetet, a hagyományokat, a kultúrát, és ez egy valódi probléma, ez egy nagy kihívás. Éppen ezért az alternatív turizmus új formáit is támogatni kell, figyelembe véve a gazdasági, szociális és környezeti elemeket. Az alternatív turizmus mindenhol sikeres, ahol létezik, ugyanis ez lehetővé teszi az, hogy a helyi természeti sajátosságokat is megőrizzük. Számunkra éppen ezért nagyon fontos az, hogy a turizmus és a környezet és a környezet védelme összekapcsolt témák csak úgy lehet harmonikus fejlődést eh, elérni, hogyha a környezeti problémákat is figyelembe vesszük. Ez egy javaslat számunkra, és természetesen majd módosításokat is eh, beterjesztünk, és részt veszünk a vitában. Köszönöm szépen, Erminia Mazzoni következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez a strat stratégiai politika, amelyet a bizottság dolgozott ki, egy nagyon jó üzenetet küld az Unió felé, új hatáskört kaptunk. Karona kollega jelentése nagyon jó jelentés, a véleményt oszthatjuk, de lehet néhány megjegyzést tenni majd, amelyek egyben javaslatok is, annak érdekében, hogy mit tehet a mi szakbizottságunk ezen a területen. Rá kell mutatni az idegenforgalom, a turizmus minőségi oldalára is. Ez egy alapvető dolog. És én szeretném azt is jelezni, hogy, hogy a minőség felé kell mindenképpen tendálnunk. Ahogy már más bizottságokban is aláhúztuk azt, nagyon fontosak a különböző kezdeményezések egyrészt, de a turizmus szintjén jó lenne, hogyha egy európai védjegyet hoznánk létre össze kellene tehát kapcsolni az európai védjegyet más területekhez, ugyanis a különböző európai országokban már léteznek bizonyos védjegyek, de egy európai védjegyre lenne szükség. A különböző turisztikai kategóriák ról is szól a jelentéstevő, szól a szakképzettségről például, és szakképzésről ezen a területen, a különböző lehetőségekről, amelyeket mindenképpen fejleszteni kell, végül pedig nagyon pozitív stratégiai akciók kerül majd sor, ami bizottságunk is szeretne részt venni ebben a folyamatban. Nem szabad azonban azt megengedni, hogy a turisztikai politika a kohéziós politikától és a regionális politikától szétválasztódjon. Össze kell kötni őket. Itt a vélemény harmadik pontjára is utalok de természetesen nagyon meggyőző módon kell kiállni emellett a vélemény mellett. Továbbá garantálnunk kell a fogyasztók védelmét is ebben az ágazatban is, a turizmusban is, ahogy a hetedik pontban ö, látjuk, mindenképpen fontos, hogy új információs technológiákat fejleszünk ki, új eszközök szülessenek, új garanciák szülessenek, különösen ebben az ágazatban, amely egy kényes ágazat. Úgy gondolom, hogy mindenképpen utalni kell erre, és ilyen értelemben kell értékelni a helyzetet. Azt hiszem, hogy a KKV-k szerepe nagyon fontos. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok a KKV a turisztikai ágazatban, sőt azt hiszem, hogy ők vannak a legtöbben. Éppen ezért a bizottságnak olyan intézkedéseket kell javasolni, amelyek védik a KKV-kat is, és nagyobb lehetőségeket biztosítanak számukra. Köszönöm. Nem tudom, hogy Luis Álvarez-től azt kérem, hogy a lehető legrövidebben szóljon, mert egy kicsit késésben vagyunk. Annyit szeretnék elmondani, hogy a természeti örökséget is meg kell védeni, a, ha az idegenforgalomról beszélünk. A, két, a Natura 2000 agenda értelmében is mindenképpen védeni kell az európai turizmus természeti elemeit is. Karonna úr, nem tudom, hogy akar röviden válaszolni? Igen, igen, nagyon röviden. Két dolgot szeretnék aláhúzni. Először is szeretnék, szeretném megköszönni ezt a nagy figyelmet, és ez nem egy formális figyelem volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, ahogy elmondtam, ez a dokumentum. Fontos az, hogy minden feltétel adva legyen annak érdekében, hogy ez a jelentés mások számára is fontosá váljon. Andurákusz kollégának válaszolnék. Nem tudom, hogy jól értettem-e itt arról van szó, hogy Európa egy olyan kontinens, ahol az emberek élettartama a leghosszabb. Tehát egyre több idős ember lesz. Tehát mindenképpen a, ö, egyfajta új erőt képviselnek az idős emberek is. Ebben az ágazatban is és általánosságban a gazdaságban egy új erőt jelentenek. Én természetesen várom a kollégák módosításait, az indítványokat, amelyek majd megerősítik ezt a dokumentumot, és azt hiszem, hogy kiváló munkát fogunk majd végezni. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen a vitát. A módosítások benyújtásának határideje, február 3 este 6 óra. És ezzel az utolsó érdemi napirendi pontra fogunk rátérni. Első vita, Markus Piper anyaga, az Európai Bizottság 5. kohéziós jelentése és a 2013 utáni európai kohéziós politikával kapcsolatos stratégia. stratégia. Ez az első véleménycsere, Markus Piper bemutatja a javaslatát. Remélem, hogy gyümölcsöző vita alakul ki a témával kapcsolatban, mégis adom a szót Piper úrnak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság ötödik kohézis jelentéséről van szó, de különösen a kohéziós politika 2013 utáni stratégiájáról. A jelentésben, a jelentés alapjait tekintve két dologra koncentrálnék. Egyrésztről az ötödik kohéziós jelentésre, másodszorban pedig a bizottsági közleményre, ami a végkövetkeztetéseket tartalmazza. Tehát ez a két dokumentum, amire támaszkodok. Aztán természetesen itt a bizottságban született egyéb jelentések Mikolásik úr stratégiai jelentése a strukturális támogatások 2007 és 2013 közötti felhasználásáról, az is nagyon hasznos, illetőleg az út Lisszaboni szerződés, a kohéziós politika és a 2020-as stratégia közötti összefüggésről szóló jelentés is nagyon hasznos. Ami a dolog lényegét illeti, szeretném itt a jelentést a jövőre kiélezni nincsen lehetőségünk az Európai Parlamentben, vagy alig van lehetőségünk a bizottság elképzelésével kapcsolatban kifejteni a véleményünket. Éppen ezért a jövőre koncentrálnak, és néhány alapvető témára, nem specifikus, különleges témákra, mint például az az EVTZ új regionális szövetség, és nem akarok itt a város dimenzióra sem, és a hármas célra sem különösebben hivatkozni. Ezek más jelentésekre tartoznak. A jelentés máshogy struktúrálnám, mint azt a munkadokumentumban bejelentettem, kérem ezt majd támogassák az, ami eddig a 2000-2010 közötti struktúrális politika eredményei voltak, a gazdasági keretfeltételek és az európai többletérték, ezt az indoklásba, a háttér magyarázatba raknám be, és a jövő kérdését, a jövő politikát tenném a jelentés középpontjába. Ehhez kellene a legtöbb teret biztosítani a vitában is, az eszmecserében is. Előzetesen néhány megjegyzés a bizottság eh, javaslataival kapcsolatban. Az én véleményem eddig az, hogy alapvetően osztom azt a véleményt, hogy egy erősebb és eredményorientáltabb megközelítésmódra van szükség a kohéziós politikában összehasonlítható mutatókra. Az alapvető javaslatok tehát a 2020-as stratégia tartalmainak bevonása, ezek meggyőzőek, de úgy gondolom, hogy nem minden fontos kohéziós eh, eh, politikai célkitűzést fed le a 2020-as stratégia. Jó lenne egy jövőbeni hatékony regionális támogatás. Itt a tagállamokat bele kellene vonni, mind ami a tartalmat, mind pedig ami az ellenőrzést, a források elköltések ellenőrzését illeti. Ezek lennének tehát eh, az alapvető kérdések, amikben egyet értek a bizottsággal, de most viszont konkrét megvalósítási javaslatokra is szükség van, hogy itt az Európai Parlamentben és a tagállamokban eh, az egyetértést azt növeljük. Számomra, és úgy gondolom mindannyiunk számára kihívás az, hogy nincsen megfelelő megfogalmazva mindeddig az európai többletértéknek a fogalma, különösen ami a kohéziós politikai megfontolásokat illeti. Mindaz, amit eddig a mutat mutatókról, célmegállapodásokról és eredménymérésről hallottunk, az nagyon-nagyon elméleti. Talán egyik vagy másik dolgot konkretizálhatnánk, de itt kényszerítenünk kellene a bizottságot is arra, hogy az időközben kicsit konkrétabb megfogalmazásokat terjesszen elő. Ami pedig a kondicionalitást illeti, a fejlesztési partnerségeket illeti, alapjában ezt üdvözölnünk kell, de ez is túl elméleti. Ezt kicsit pontosabban kell majd megfogalmazni. Különösen azért aggódom, hogy ezek a fejlesztési partnerségek mindez idáig gyakorlatilag a tagállamoknak a bevonására korlátozódnak. Hogyan fogjuk tudni elérni azt, hogy felelősen, kötelező érvényel a régiók is részt vegyenek ebben a folyamatban? ami a jövőbeni eh, tagállamok között és régió közötti feladatmegosztást illeti ezen a téren, ez nyilvánvalóan a kozis politikának az egyik döntő pillére. Összesen, ha 36 kérdést fog feltenni, nem fogjuk tudni az összeset átfogóan megválaszolni, de legalábbis meg fogjuk próbálni. A fő szempont ennek során az Európa 2020-as stratégia figyelembe vételeit. Szeretném ugyanakkor aláhúzni, hogy a 2020-as stratégia egy egy szektorokon átívelő politika, eh, és a kohéziós politikában az egyik célt, a fenntarthatóságot messze menően nem veszi figyelembe. Úgy gondolom, hogy eddig a jelenlegi célstruktúrák mellett és a jelenlegi költségvetési számok mellett azzal a veszélyekkel szembenézünk, hogy 2007-2010-es eredmények figyelembevételével majd ragaszkodnunk el a 7 éves értékelési időtartamhoz. A 2020-as stratégiát illetően egy ponton vannak aggodalmaim, hogyha az infrastruktúra, innováció, környezetvédelem, klímaváltozás témája kerül szóba, akkor rögtön százszázalékos az egyetértés. Azonban föltenném azt a kérdést, hogyha néhány központi cél kitűzéssel foglalkozom. Például a adósságleépítés, aztán a felsőoktatási felsőoktatási végzettség támogatása, a szegénység elleni küzdelem, iskola elhagyók, itt a kohéziós politikának a modell karakterjére kell építenünk, és itt európai zálnunk kell ezeket a politikákat. Ez egy nehéz kérdés. Nehéz kérdés, hogy mennyiben tud ennyire az alapokhoz, az iskolákba, a szociális egyesületekbe elérni Európa. Lássuk meg, hogy a strukturális pénzek hova jutnak. Ezen a ponton nem értek egyet nagyon a 2020-as stratégiával, itt a feladatok felosztását precízebben meg kell fogalmazni, hogyha az országnak az iskola politikája csődöt mond, akkor a politikai felelősséget eh, a kormánynak kell ott helyben viselnie, nem pedig Európának a maga eh, céljaival, illetve a maga által biztosított forrásokkal. Nos, az én véleményem szerint, az én felfogásom szerint, tehát itt egy meg megfelelő feladat megosztásban kell majd megállapodnunk. Ez esetleg egy ilyen építőkocka jelleggel, vagy ilyen moduláris jelleggel tehetnénk, meg kell határozni itt is a megfelelő prioritásokat. Amit szerintem a 2020-as stratégia nem old meg kielégítő módon, az az, az hogy az a stratégia az az, Söter azt mondta, elnézést kérek, én szeretem a zöld szint, de azt gondolom, hogy túlzott itt a zöld szempont. Az energia az nem csak a zöld politikának témája. A infrastruktúrának a kiépítése nyilvánvalóan regionális szempontból nagyon fontos. Itt nem csak a zöld vagy környezetvédelmi modernizálásra kell figyelmet fordítani, hanem a hanem az összekötetések, az infrastruktúra kiépítésére, a közlekedési, szállítási hálózatra, tehát ezen a téren is kicsikét jobban alapvetőbb lépéseket kell tennünk. Tehát nagyon sok érdekes kérdés van itt, van néhány technikai jellegű is. A munkadokumentumban utaltam ezekre. Szeretnék zárásképpen egy-kettőről szólni. A pénzügyi ellenőrzésnek a kérdése, a bürokrácia csökkentése, hogy mi fog történni a jövőben a GDP-vel, esetleg emellett más mutatókat is bevonunk a munkába, a köztes kategóriáknak a témája. Tényleg olyan fontos ez, mint azt, ahogy a bizottság említette ugye a következményeken való elgondolás nélkül jó lenne -e itt egy új kategóriát bevezetni és támogatandóvá tenni, aztán a üzemi támogatások kérdése. Megpróbálok itt javaslatokat tenni, nem mondanám azt, hogy az erősebb fúzionálás, vagy legalábbis irányába, de hát az alapoknak a egymáshoz való közelítése irányába. Az Európai Szociális Alap és a Globalizációs Alap tekintetében főleg. Ezek, ezek, dolg, ezek technikai kérdések, itt is megoldást kell találnunk. Csodálkozni fognak, de a bővítési politikával, az EU-s bővítési politikával is foglalkozni fogok. Ez is fontos a kohéziós politika számára. Nem tehetünk úgy, mint hogyha a bővítésnek, ami folyamatosan történik, annak nem lenne hatása a kohéziós politika területén, hiszen a struktúrák, amelyek részt vesznek, a struktúrák, amelyek kialakultak és jelen vannak a tagjelöltekben, nyilván az a szerepet játszik a jövőben, a csatlakozások után. A társfinanszírozás kérdése, kedves kollégák, ezen láthatjuk, mutatják, hogy eddig nagyon magas színvonalon tudtunk különböző nézetekről vitatkozni. Azonban nagyon sok témában itt még nincsen egyező vélemény a parlamentben belül. Sok kérdésben vagy valamennyien ilyen kérdésben az együttdöntés csak akkor sikerülhet, hogyha egy átütő sikert tudunk elérni, hogyha mi parlament egység, parlamentként egységes álláspontot képviselünk. Éppen ezért meg kell próbálnunk eh, kompromisszumot találni bizonyos eh, kérdésekben, és így egységes álláspontot elérni. Én már előre várom a eszmecserét. Zárásképpen pedig még két megjegyzés először is szeretném bevallani, hogy a a tíz, az 50-es paragrafus szerint a foglalkozás bizottság bevonása egyáltalán nem tetszik nekem. Egyáltalán, egyáltalán nem tetszik nekem, az előző kohéziós jelentésnél nem így jártunk el, ez nagyon nagy kihívás lesz. Itt a regionális gazdasági dimenziót nem szabad kiengednünk a kezünkből. Mindegy, most már ez a döntés született, így akkor talán kevesebb számú területre kell koncentrálunk, ami pedig az időtervet, a menetrendet illeti. Március 21-én, 22-én speciálisan ezzel a jelentéssel kapcsolatban fogunk szervezni egy meghallgatást, és így április 12-ére elkészülhet a jelentésnek a tervezete, hogy el kell készülnie, így, tán, így hát aztán a május 9-12-i héten itt a regiben szavazhatunk, és azt tervezzük, hogy a plénumnak pedig júniusban terjesztjük elő várom a hozzá szólásaikat, és örülök már előre az együttműködésünknek. Thank you very much. Köszönöm szépen, Markus. Először a ja, árnyék jelentéstevők, George. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek aki kiváló elemzést végzett ebben a dokumentumban. Ez a dokumentum egy kiváló alapja lesz a vitának, ugyanis meghatározza a főbb nagy pontokat, amelyeken eh, amelyekkel foglalkoznunk kell. Például a koordináció a különböző irányítási szintek között, meg kell nézni, hogy hol vannak az alapok, hová kell eh, azokat koncentrálni, mik a különböző programok és politikák kiatásai. De úgy gondolom, hogy lesznek olyan területek is, ahol nagyon nagy lesz az eltérés, véleményeltérés, és amelyekkel kapcsolatban sok lesz a munkánk. Nagyban függünk a makroökonomiai feltételektől az infrastruktúrák reformjától, a társfinanszírozás szintjétől, az átmeneti támogatás, segítségnyújtástól, a szomszédsági politikától. Minden, mindez nagy kihívás és nagy kihatásai lesznek mindennek. No, hát ennyit akartam elmondani. Köszönöm. Erika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Gratulálni ehhez, az, ehhez a munkadokumentumhoz. Ez kiváló alap a vitához. Ön figyelembe vett számos szempontot, kiváló megközelítést választott, és ez mind nagyon tetszik nekem, köszönöm, és ezt mindenképpen támogatom. Valóban látnunk kell, hogy ezek a 20-20-as célok hogyan tudnak kéz a kézben járni a kohéziós politikával a jövőben. Valódi koherens kohéziós politikára van szükség, hogy egész Európa külön odafigyeljen azokra a területekre, amelyek természetes adottságaiknál fogva hátrányosak. Az európai hozzáadott érték is rendkívül fontos. Meg kell találnunk azokat az elemeket, amelyeket a kohéziós politika hozzáadott értékként felmutathat. Nagyon sok területen találhatunk hozzáadott értéket. Az is kiváló, hogy ön hangsúlyozza a fejlesztés és a kutatás szempontjait, és meg kell próbálni javítani a kutatási infrastruktúrát. Nem elegendő az, hogy rengeteg pénzt fordítunk arra, hogy a tagállamok a kutatást lefolytassák. Egyszerűen azt is biztosítani kell, hogy a tagállamok megfelelően használják fel ezt a pénzt. Hatalmas különbségek vannak a tagállamok között. Ezeknek a problémáknak jobban kéz a kézben kellene járniuk. Nálunk Finnországban hatalmas nagy lehetőségek vannak még felzárkózásra, javulásra, és a kutatásból fenntarthatóbb eredményeket remélünk. Az innováció a következő fontos téma, amely a K és F része. Gyakran az az innovációt nem használjuk föl, nem alkalmazzuk. Európának jobb lehetőségei vannak az innováció felhasználására. Sok pénzt fordítunk innovációra, szinte ugyanannyit, mint az Egyesült Államok, de ennek a hozadéka sokkal kisebb, mint az Egyesült Államokban. Kiválónak tartom azt is, hogy ön megemlíti az MP programot és a nemzetközi együttműködést a harmadik országokkal. Itt talán végig gondolhatnánk, hogy ezek az MP programok a regionális fejlesztés alá kellene, hogy tartozzanak, mert innen sokkal jobban hathatunk az NP, hathatunk az NP-re. Nagy problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban. És az eredmények, amelyekkel ezek a programok járhatnak, ezek jobban mérhetők kellene, hogy legyenek biztosítanunk kell, hogy ezek a programok folytatódnak még azután is, hogy a finanszírozás megszűnt. Ön említette az európai nép előregedését. És ez különösen nagy probléma a ritkán lakott térségekben. Nem csak a szegény, ritkán lakott területeken, hanem a gazdag területeken is. Erre külön oda kell figyelni. Nagyon remélem azt, hogy az ön jelentésében esetleg javaslatokat tesz majd arra, hogy hogyan lehet ezeket a régiókat támogatni, amelyekben az előregedés gyorsabb, mint másút. Köszönöm szépen a kiváló jelentését. Elizabeth Schroeder. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen alapvetően nem indulhatunk ki a munkadokumentumból, hiszen azt hallottuk, hogy nem ez fogja a jelentés alapját képezni, hanem ez az indokoláshoz tartozik majd. Mégis itt ugye az lenne a feladat, hogy megállapodjunk azokban a dolgokban, amelyeket ez a bizottság a strukturális alapok reformjában szóvá akar tenni. Kiinduló pontként helyesnek tartom a dolgot. Ez a munkadokumentum kicsikét ködös volt. Úgy gondolom, hogy a 36 pontot nem tudjuk úgy papírra vetni, nem mondjuk el mi a véleményünk ezekről. Ami a kohéziós politika és az Európa 2020-as a közötti összefüggéseket illeti, Marian Olbricht adta meg a kulcsát a Sure Ausschussban a válaszadásnak, hogy mi lesz ezeknek a politikáknak a struktúrája. Először is a Európa 2020-as stratégiát egy kormányközi dolognak kell tekintenünk. Itt a koordináció módszerével dolgoznak sokszor, tehát a bizottság javasol, a tagállamok döntenek nagy részt. Ez sok területet érint, olyan területeket, ahol az Európai Uniós politika és a tagállami politika egymással összefügg, olyan területeket is érint, ahol a tagállamoknak van kompetenciájuk, de a koordináció közvetlen vagy közvetve szükséges, mert elvárások vannak, mert Európában nem látunk előlépést, vagy valamilyen indirekt összefüggés van a kohéziós politikával. Tehát erre gondolnunk kell. Jan Olbricht jól mondta, hogy a tagállamok egyike sem fogja megváltoztatni a költségvetési struktúrát csak azért, mert az Európa 2020-as eh, stratégia eh, megszületett az elkövetkezendő tíz évre. Nyilván nem arról van szó, hogy nem akarnak a tartalmak megfelelni, hanem egyszerűen nem fognak eh, kidobni bizonyos strukturális fejlesztéseket, amikkel évekig foglalkoztak. Nos, ez az evolúció, ez a fejlődés is része az európai integrációnak. Különböző alapok vannak, ez évek alatt alakult így ki, ennek megvannak a maga okai, van egy kohéziós alap, én ezt egyértelműen, én egyértelműen támogatom, hogy ezt megszüntessük, sokkal okosabbnak tartanám egy másik alapba felvenni, de a kérdésem az, hogy hogy fogjuk ezt végrehajtani, hogyha nincsen megfelelő jogalap ehhez, nincs szerződéses alap, ez egy éven belül nem fogjuk tudni végrehajtani. Jól lehet azt gondolom, hogy támogatjuk azt, hogy egy program alapra van szükség, és nem projekt alapra. Úgy gondolom, hogy ez e-, ehelyütt, ahogy Hán biztos is ma utalja, ezt támogatnunk kell ebben a szellemben szeretném, hogyha felépítve lenne a jelentést, tehát derüljön ki, hogy mely bizottsági javaslatokat támogatok, támogatunk, szeretnénk-e együtt a bizottsággal haladni, mert esetleg a tagállamoknak más a véleménye. Ugye a bizottság az egy európai szerv, tehát az a kérdés, hogy hogy találunk egy másik európai szervek kompromisszumot, hogyha jó javaslatait nem támogatjuk, akkor az probléma. Tehát az a feladat, hogy ugye elméletben cserben hagyhatjuk a bizottságot, de ezt azért nem kellene tennünk. Nagyon sok bizottsági javaslat szerintem jó, kiegyensúlyozott. Úgy gondolom, hogy a jelentés struktúrájából, tehát világosan ki kell, hogy derüljön, hogy mi a jó, támogatandó, és mi a még fejlesztendő bizottsági javaslat és hol kritizáljuk a bizottsági javaslatot. Ez az egyetlen egy módja annak, hogy a rendeletre még hatást gyakoroljunk, befolyást gyakoroljunk, e, e, nem érdemes itt belemenni, beleveszni a részletekbe, különben akkor nehéz lesz a rendeltel kapcsolatos munka, tehát fontos megjegyezni ezen a ponton, fontos nem ezen a ponton, hogy itt konszenzus kell találnunk a munkamódszert illetően, és ez azt is jelenti, hogy e, hogy a Markus Piper véleménye a tartalmat illetően nem mindenhol szabad, hogy érvényesüljön, hanem itt is többséget kell találnunk a parlamentben, és azt is megfontolás tárgyává kell tennünk, hogy a klímavédelmi politika hozzájárul-e ahhoz, hogy 20 év múlva ne, áll, ne kerüljön víz alá nagyon sok régió, és a házak pedig elnéptelenedjenek, összedőljenek tehát itt egy fontos leltárfelvételre van szükség. Vannak régiók, amelyek teljesen el fognak néptelenedni, hogy az életfeltételek nem adottak, és itt nem csak a vidéki vidékekre gondolok, ahol a szárazság miatt nem lehet majd termelni, vagy az asszály miatt. Tehát nyilvánvalóan a klímavédelem a az európai régiók újra benépesítésének vagy élet élehetővé tételnek egy fontos eszköze is ilyen tekintetben, főleg délen. Nyilván nem északra, nem Westfáliáról beszélek most, hanem inkább az esetben a dél-európai régiókról. Azt gondolom, hogy abban a kérdésben, hogy GAF vagy EFRE, itt meg kell nézni a GAF-nak a történetét ez nem egy hosszú távú eszköz volt, mi zöldekként a Európai Szociális Alapot sokkal maradandóbbnak véljük, eh, és egy korrekt javaslatot várunk itt. Összességében azt gondolom, hogy én elolvastam az angol verziót 36 eh, javaslattal, eh, fel fog készülni a frakcióra a, a dokumentum meg könnyíti a munkát, de hát áprilisig nagyon rövid az idő arra, hogy kompromisszumot találjunk a szavazásuk. A 36 pontot gyorsan el kell kezdenünk feldolgozni, úgyhogy szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban javaslatokat tenne az előadó. Thank you, Derek Vong. Köszönöm szépen, Derek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, Azt hiszem, hogy most már látjuk az ötödik kohéziós politika jelentésnek az irányát. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő eh, rendkívül hasznosan egészítette ezt ki. Eh, egyes kérdéseket ma meg tudtunk tárgyalni a biztossal, az eh, városok területe, az ösztönzők, stb. Van még néhány más kérdés azonban, például az infrastruktúra, ami itt felmerül. Nagyon örülök, hogy a jelentéstevő ezt említette. Tudjuk, hogy a jelenlegi eh, programban a finanszírozás 70%-a a Lisszaboni napirenddel kapcsolatos projektekre megy el, és itt nem marad hely, idő, lehetőség, pénz a nagy infrastruktúrális befektetésekre, pedig ahonnan én jövök például, ott nagyon nagy szükség lenne erre, energia, széles sáv, közlekedés, stb. A 2030 után is jó lenne az infrastruktúrális támogatásokat nyújtani. Aztán az intervenciós ráták, ezt is említette a jelentéstevő, hatalmas csökkentések vannak a közfinanszírozásban, és ezért egyre nagy, nehezebb társfinanszírozást biztosítani az európai az európai um, projektekhez. Ezért az intervenciós rátákat mindenképpen meg kell vizsgálni. A következő pénzügyi terv elején, hogy úgy állapítsuk meg ezeket az intervenciós rátákat, hogy ezeket tényleg elfogadhatónak tartsa mindenki. A harmadik pont az ötös, ötödik oldalon a helyi, a helyhatóságok a helyhatóságoknak a szerepe, ezeknek a feladata, nagyon fontos biztosítani azt, hogy a helyhatóságok, az önkormányzatok részt, részt vegyenek a kidolgozásban, a programok kidolgozásában, a fejlesztési politikában ne csak a régiók, hanem az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok is vegyenek részt a, a prioritások meghatározásában. Meg kell találnunk a lehetőségét ennek a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Angurákis úr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a jelentés lehetőséget ad nekünk kicsit mélyebbre menni a vitában, a célokról szóló vitában. Ami a kohéziót illeti, az én kérdésem a következő Piper úrhoz. A harmadik oldalon ön azt írja, hogy az a véleménye, hogy az emberek szabad mozgása és általában a szabad piac esetleg a régiók közötti egyenlőtlenséget akár kiegészíthetné, kiegyenlíthetné. A kérdésem a következő. A jelentéstevő azt mondta, hogy ezek az egyensúlytalanságok kiegyenlíthetők a belső piacon. Vagyis elvileg a jelentéstevő ő maga sem biztos abban, hogy a belső piac kiegyenlíti az egyenlőtlenségeket, mert ha biztos lenne benne, akkor nem így fejezte volna ki magát. Nagy kérdésem ez, és Mikolási Kúr jelentésére is szeretnék utalni, amelyről már beszéltünk és szavaztunk. Nikolási úr abból indul ki a jelentésében, vagy azt mondja, hogy sajnálja, hogy csak 19 ország nyújtotta be az összes elvárt adatot a kohéziós alapokkal kapcsolatban. Ezeket az adatokat fel kellene dolgozni, és meg kellene vizsgálni, hogy vannak-e megegyezések, van-e konvergencia, vagy nem. Ez az egyik kérdésem. A második, Sokat beszélnek a 2000, beszélünk a 2020-as eh, stratégiáról. Véleményem szerint ez a stratégia csak erősíti az egyensúlytalanságokat, ahelyett, hogy csökkenteni azokat, ezért a következő a kérdésem. Tényleg olyan nehéz itt eh, meg egy eh, konvergenciát kialakítani, hasonló tényezőket, mérőket meghatározni? Tényleg olyan nehéz összehasonlítani a különböző régiókat. Pedig a 2020-as stratégia keretén belül jó lenne ezt megvizsgálni. A kohéziós alap nélkül konvergenciát vagy divergenciát találunk? Hát nem lehet olyan nehéz ezt megválaszolni. A regionális programok csak akkor azoknak csak akkor van értelmük, hogyha a divergenciát kiegyenlítik, és ezek alapján kell stratégiai döntést hozni. A Lisszaboni stratégiát nem is elemeztük, és ugyanez lesz az 2020-as stratégiával. Kérem szépen, hogy hasonlítsuk össze a régiókat, hogy lássuk, hogy megvalósul-e a célunk, és jó eszközeink vannak-e a kohézió létrehozására. Köszönöm. Köszönöm, Dolcsúr. úr. Köszönöm szépen, milyen tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Én magam is szeretnék köszönetet mondani Piper úrnak a kiváló elemzésért. Ha megengedik, az értékes hozzászólások közül sem azokat nem szeretném megismételni, amelyekkel egyetértek, sem azokkal nem szeretnék most vitába szállni, amelyekkel kapcsolatban egyet nem értésemre tudnék hangot adni. Én a munkamódszerhez szeretnék röviden hozzászólni. Én nagyon értékes, nagyon hasznos munkamódszernek tartom, hogy egy ilyen jelentőségű kérdésben a jelentéstevő komoly kérdéseket tesz föl. Markus Pipert egy komoly embernek ismertem meg, ezért a munka módszerére tett javaslatot is komolyan veszem ezt nem fenyegetésképpen mondom, én mind a 36 kérdéssel kapcsolatban írásban ki fogom fejteni az álláspontomat. Én ajánlanám is a kollégáimnak, hogy eh, akinek módja és lehetősége van, kövessük ezt a eh, munkamódszert, hiszen így talán módja is lehető. Egyrészt sok olvasnivalója lesz Márkusznak. Nyilvánvalóan szereti a munkáinkat olvasni de ezen, de ezen túlmenőleg módjában és lehetőségében áll az, hogyha a kérdésekre írásban válaszolunk, egész pontosan a kérdésekkel kapcsolatban írásban kifejtjük az álláspontunkat, hogy akkor, akkor már a munka dokumentumának az elkészítésekor láthassa, hol van meg a politikai frakciókon átívelő egyetértés, hol van adott esetben a politikai frakciókon belül is még vita tehát az ő általa kijelölt munkamódszer tovább folytatható gyakorlatilag lehet egy olyan checklistet készteni hogy mely kérdésekben van egyetértés és melyek azok a vitás kérdések amelyeket egy következő alkalommal eh, kéne eh, tisztázni. egy szó mint száz adott esetben a kollektv bölcsesség tárgyává tenném ezt a javaslatomat hogy gy segtsük a közös munkánkat ne csupán a jelentéstevő munkáját. Uh, Köszönöm szépen. Remélem, hogy nem mindenkinek lesz ilyen csodálatos ötlete, hogy az összes 36 kérdésre írásba válaszoljunk. Nos, Markus, öné a szó, meg a munkadokumentum, megvolt a vita, rész, sor kerül majd a szavazásra, de előtte meghallgatjuk Márkusz válaszait. Remélem, hogy ez működik. Ja, wenn das eine erste Diskussion... Nos, hogyha ez egy első vita, akkor rögtön reagálnék a hozzászólásokra. Köszönöm szépen a támogatást, amit alapvetően kihallottam a hozzászólásról. Stavakakis kolléga megjegyzésével kapcsolatban nyilván a különböző szintek koordinálása, ez egy fontos pont lesz a makro régiók kérdése, ezzel is foglalkoznunk kell, hogyha a hármas célról esik szó, akkor nyilván a makrorégiók adott esetben külön jelentésnek is tárgyai lehetnek. A második tervezési időszak, ezt fedi a jelentést. A többlet értékről folytatott vita, ez már lezárt, újra kezdhetjük, ez is lehet prioritás. Én személyesen azt gondolom, hogy a kutatási politika összekapcsolás az európai strukturális politikákkal, és így többletérték biztosítása, ez tetszene számomra. Örülök annak, hogy az IPA, tehát a csatlakozás előtti eszköz is támogatás eh, élvezhet. Ez is ide tartozik a mi kompetenciáink közé, és örülök annak a megjegyzésnek, hogy a demográfiának eh, több szerepet kell kapni a jelentésben. Söröter asszony megjegyzésével kapcsolatban, ami a ködösítés, vágyát illeti, Nos, azt gondolom, hogy a munkadokumentum írása közben így alakultak a dolgok, nem a jövőre kell konst- koncentrálunk, ennyi esélyünk nincsen, amit eljátszhatunk, tehát pragmatikus okokból álltam át erre a formába. A legtöbb pontnál igazatok önnek, tehát keményen kell hozzájuk szólnunk, ami a klímaváltozást illeti, nekem más a véleményem. Úgy gondolom, hogy Európa régiókat nem fog elönteni az ár. Tudom, ez egy komoly téma, de azért ne keltsünk plán, pánikot. Néppártiként kicsit bízom a jóisten akaratában is ezen a ponton. Ami pedig a amit az, amit Anguakis kolléga, eh, kolléga említett, eh, az egységes piac, mint alap. Nyilván ez a növekedés alapja, az egységes piac, ez az Európai Uniónak a globalizáció felkészítésében bevetett eszköze. Így lesznek a régiók abban a helyzetben, hogy egyáltalán növekedést érjenek el. Aztán, ami a, a népes régiókból való elvándorlást eh, illeti, elméleti a tanulmányokat olvashatunk. Én magam is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Nyilvánvalóan környezetvédelemmel is foglalkoznunk kell, strukturális politikával, stb., de nekünk az a feladatunk, hogy az igazságtalanságokat kiegyenlítsük, az egyenlőtlenségeket, segítsünk a szegény régiónak és ezáltal Európát bizonyos célok elérésében az úton előrébb vigyük. Tehát eh, ez lenne az én véleményem. A 2020-as stratégiáról is szó esett. Nyilvánvalóan itt meg kell találnunk a megfelelő mutatókat, hogy összehasonlítható eredményeink legyenek, és meg tudjuk tényleg mondani, hogy mi, az, mi a jelenlegi status quo, mi lesz öt év múlva, amit elérünk, és mit értek el a régiók az európai regionális politikával. Azt gondolom, hogy a bizottság ezzel, ezzel kapcsolatos javaslata jó kezdeményezéseket tartalmaz. Dajcs kollégámnak csak annyit mondanám, hogy köszönöm szépen az elkötelezettségét, hogyha nyitott ajtókat döngettem a javaslatommal, remélem, hogy ketten is együtt átférünk ezen az ajtón majd és nem lesznek olyanok, akinek a véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Én mindenképpen törekedni fogok arra, hogy mindannyiuk számára nyitott legyek. Remélem nem terveztem el túl sokat, nem vágtam túl nagy fába a fejszémet, de hogyha a 36 kérdés végén csak 10 és 15-öt találunk, ahol egy politikai üzenetet ki tudunk küldeni, akkor igazat fogok adni Schröter asszonynak. A bizottságot támogatni szeretném, éppen ezért a jelentésemet is úgy struktúráltam, eh, ahogy a bizottság végkövetkeztetése struktúrában vannak. Éppen arra szeretnék építeni, hogy, és szeretném megmondani, hogy mi az, amit támogatunk, mi az, amit nem támogatunk, mi az, ahol más a véleményünk. Tehát ezzel még sok munka lesz a közös vélemény kilakításával. Thank you very much. Köszönöm szépen Markus Pipennek a hozzájárulását ez a vitához, a jövővel kapcsolatosan. Nagyon érdekes időszak ez, van néhány percünk még, szeretném önöket informálni, hogy mit is határozott a politikai koordinátorok, is határoztak a politikai koordinátorok. Tegnap volt egy ülésünk. Az ALDE kapott egy jelentés, aztán a 2012-es költségvetést a néppárt kapta meg, a elnök asszony foglalkozik a nemzeti és regionális problémákkal, a szociál, szocialisták kapták meg a humanitárius segéllyel kapcsolatos jelentést. Arról is döntöttünk, hogy a koordinátorok péntekig elküldik azt a levelet, amelyet majd az elnök hétfőn továbbít a régiók bizottsága felé. A koordinátorok arról is döntöttek, egyetértettek azzal, hogy az interparlamentáris bizottság találkozzon a nemzeti partnerek, parlamentekkel októberben és tárgyaljanak a kohéziós politika jövőjéről arról is egyeztettek, hogy a nemzeti miniszterekkel is találkoznak, akik a regionális ügyekkel foglalkoznak. Már volt egy ilyen találkozó Bulgáriával, és abban is egyetértettek, hogy a ha a politikai frakciók arról döntenek, hogy egy szóbeli kérdést akarnak előterjeszteni, akkor a titkársának meg kell vizsgálnia, hogy mi a legjobb megoldás ezen a területen. A koordinátorok mindent meg fognak tenni, hogy a Duna stratégiával kapcsolatosan támogassák a szóbeli kérdéseket ami a menetrendet illeti, a nem jogalkotási jelentésekkel kapcsolatosan arról is döntöttek, hogy négy hónappal azután, hogy kijelölik a jelentéstevőt, és semmiféle munkára nem kerül sor, a titkárság elemezni fogja a helyzetet. Szeretném ezzel felfüggeszteni az ülést, csak ha nem, akkor ha nincsenek kérdéseik, hogyha nem, akkor februárban fogunk találkozni, és Strasbourgban is lesz egy rendkívüli ülés román delegáció kérdését pedig majd, tehát a romániai